Okay, well, we'll, we'll get started. Elkezdjük akkor az ülést, mert közleményem van, mint mindig. Először is az EBB jelentés lesz az első napi rendi pont az elnöki közleményeket követően, ahogy ez eh, most az új napi renden található, utána pedig jóvá hagyjuk ugye a napi rendet, az rendben van, Na, akkor átérünk az elnök közleményeire. Ez a szokásos teológusról szóló beszámoló volt eh, egy eh, a CDR irány, rendeletről múlt csütörtökön egy teológus. különböző részletek mellett, mint a likviditás, eh, kereskedelmi mm, bankrendszer, árnyék, bankrendszer, a fedezettel ellátott kötvények kérdése, a tárgyalásokat szeretnénk a hónap végére lezárni, a triológust, és akkor egy új javaslatot fogunk kidolgozni, amelyben meghatározzuk azt, hogy hogyan fogjuk a munkát elosztani. Intenzív belső munkálatokkal kerül majd sor a három intézményeken be, három belül. A következő politikai triológus 23-án lesz, októberben, Strasbourgban, október 23-án. Most pedig rátérünk az ötös napi rendi pontra, amely az LVB éves jelentése, a jelentés tervezetet Mário Mauro mutatja be. Mário, Tédaszó. Grazie, Presidente. Eh, illustrerò brevemente il... Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden bemutatom a jelentés fő pontjait. Az első dolog, hogy az Európai Beruházási Bank esetében nagyon fontos, hogy legyen elég tőke, amire számíthat, az a júniusi Európai Tanács döntés ezért nagyon jó, és megnyugtató volt. Egyébként a jelentésben szerepel az is, hogy az EU-s pénzügyminiszterek a minél hamarabb erősítsék meg a tőkeemelést, azért, hogy a 3A hitelminősítést meg lehessen tartani. Az EBB-nek muszáj, hogy megtartsa ezt a hitelminősítését, tehát hogy a befektetők továbbra is bízzanak a bankban. Az EBB alapjainak több mint a fele külső, az Európai Unión kívüli befektetőktől származik jobban, hogy jobban működjön az Európai Beruházási Bank, ahhoz az is szükséges, hogy új pénzügyi eszközöket használjunk, ezeket tanulmányozni kell. Hatékonyan össze kell kombinálni a költségvetési forrásokat és a hitelkapacitást, amit az EBB nyújt. A projekt kötvényeknek a kísérleti szakasza nemrégiben indult, és szerintem nagyon érdekes lesz, hogy meglássuk, milyen eredményhez zárulnak majd ezek a kísérletek 2013 vége előtt még. Ahhoz, hogy ezeket az új pénzügyi eszközöket ki lehessen használni, ugye az EU költségvetés plusz az EBB alapjai, egy új rendszerre van szükség. Nagyon világosan kell felosztani a feladatokat az érintett intézmények között, átláthatóságot és rugalmasságot kell garantálni, és a magán és a közféra forrásait kell együttesen felhasználni. Arra is nagyon nagy szükség van, hogy a túlzott bürokráciát elkerüljük, tehát azon intézmények, amelyek felelősek ezért, a pénzkezelésért, a közvetítők és természetesen a kedvezményezettek is mentesek legyenek mindenféle eh, túlzott eh, bürokráciától vannak, illetve legyenek objektív célkitűzések ex ante, és legyenek ellenőrzések utólag, de emellett meg kellene, hogy maradjon az EBB-nek az a joga, hogy a projekteket ő választja ki, az erőforrásokat így a leghatékonyabban használja fel. Az EBB-nek azt is garantálnia kell, hogy nagyobb lesz az átláthatóság, és ellenőrzéseket végezzen, különösképpen a kedvezményezettek esetében olyan kedvezményezeteknél, amelyek harmadik országokban találhatók. Aztán ugye látjuk, hogy mennyi tapasztalata van az EBB-nek, de sokszor nem a pénzhez való, a finanszírozáshoz való hozzáférés a probléma, hanem az administratív menedzsment kapacitás hiányzik a kedvezményezetteknél, és ezért lassul le a fejlődés. Tehát az EBB-nek ezt a fajta tanács, ezt a tapasztalatát fel lehetne használni az is nagyon fontos, hogy továbbra is a kis és középvállalkozásokra összpontosítson az LVB. E fontos lenne a mikrofinanszírozáshoz használatos eszközöket kidolgozni, és így hitelt nyújtani, finanszírozást nyújtani a kis és középvállalkozásoknak. Például mondjuk a nem hagyományos közvetítők bevonása is érdekes lehet. Az én jelentésem az arra ösztönzi az EBB-t, hogy a szociális gazdasági ágazatot is támogassa továbbra is, mert ez a munkahelyteremtéshez nagyon fontos. Hát de hogyan lehet ezt megoldani? Úgy, hogy személyre szabott hiteleket nyújt, illetve garanciarendszereket tart fenn és közben figyelembe veszi az esetleges szinergiákat, ami, ami, amit ki lehet használni az úgynevezett szociális-gazdasági kezdeményezéssel. Új eszközök kidolgozására van tehát szükség, és ez a kultúrára is igaz, a kreatív ágazatra, az oktatásra is, mert ezeket is nagyon komolyan sújtotta a pénzügyi válság. Az EBB persze nagyon nehéz helyzetben találja magát, mert ilyen ágazatokban is lépnie kell, ahol igazából a nemzetállamok most a költségvetést igencsak megnyírbálják a költségvetési fegyelem miatt, az erre vonatkozó elvárások miatt. De nem csak a nemzetállamok csökkentik itt a költségvetést, hanem az Európai Unió is, hát gondoljanak csak arra a vitára, amit a több éves pénzügyi keretről folytatunk most. Az EBB beruházása a kutatásba, innovációba, mezőgazdaságba, energiahatékonyságba és más területekben nagyon fontos. Fontos, hogy a szinergiát kihasználjuk az unió programjaival, a Horizon 2020, a strukturális alapok, az, a, az agrár alap, és így tovább. <clears throat> Nagyon fontos még valami. A mediterrán régióra, illetve az Európai Uniós tagságra készülő országokra összpontosítsunk, és az EBB finanszírozzon ezekben az országokban beruházásokat. Én megint a kis és középvállalkozásokra figyeljen oda, a növekedés, az éghajlatváltozás és közvetlen külföldi befektetés területére. Nagyon fontos az is, hogy az EBB fenntartsa a külső tevékenységét. Jellege tulajdonképpen az Európai Unió bankja, ez a feladata, és nagyon fontos, hogy olyan zónákra, olyan területekre összpontosítson, amelyek fontosak, amelyek közel vannak az Unióhoz, illetve nyilván az uniós tagságra készülő országok is. A külső együttműködés és a fejlődés kapcsán azt javasoljuk, hogy tényleg az EU bankjaként különleges feladata legyen az EBB-nek legyen a közösség bankja, az Európai Gazdasági Térség bankja, és támogassa az Európai Unió külső politikáinak a végrehajtását is. Szerettem volna még más fontos kérdéseket is beépíteni a jelentésbe, vagy részletesebben leírni egy-két aspektust még, de hát az az igazság, hogy korlátozott a leütés szám, ugye a kollégáim is nagyon tudják, hogy nem lehet hosszabban írni, ezért kellett ennyire lényegre törően, szintetikusan írnom. De ugyanez az oka annak, hogy nagyon örülnék, szeretettel fogadok bármilyen módosító eh, indítványt, ami a szövegen javít, és emlékeztetek mindenkit, hogy október 25-e a módosítók benyújtásának határideje. Az árnyék előadókkal már találkoztunk egyszer, nagyon érdekes pontok merültek fel az eszmecsere során, amelyet mindannyian osztunk. Oké, okay, uh... rendben, nagyon szépen köszönöm. Kutas úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretném megköszönni Mauró kollégámnak nyitottságát, őszinteségét és azt a szándékát, hogy szorosan együttműködik az árnyék előadókkal. A vita előtt megtartott ülést éles bizonyít, ékes bizonyítéka ennek a jó szándékának. Ha megengedik, pár konkrét témát említenék, amelyet szeretnék beépíteni módosítók formájában. Először is azt hiszem az EBB-től azt kellene kérnünk, hogy a régiókat, az alacsony növekedésű és magas munkanélküliségű régiókat kellene megcélozni, nem csak az úgynevezett megszokott befektetési projektjeikkel, hanem a projekt kötvények segítségével is támogassák ezeket a nehézségek küzdő régiókat, ami a jövőbeli banki uniót illeti, említsük meg, hogy ennek milyen következményei lesznek az EBB számára. Azt hiszem, azt gondolom, hogy az EBB-nek nem kell annyira közvetítőkre hagyatkoznia. Sokszor a pénz nem kerül el a KKV-khez, hanem a közvetítők kezében marad. Ami a közvetítőket illeti, jobb lenne, hogyha a kockázat megosztó mm, eszközöket használnának gyakrabban. Ha megengedik, szeretném, ha az előadó elfogadná, de nem érkeznek az Ekon bizottság mm, tavalyi véleménytervezetében azt kérte az EBB-től, hogy készítsen egy listát a nem együttműködésen alapuló szabályozásról, ahogy a jelentéstevő is említette, az átlatóság nagyon font, nagyon fontos aspektus, azt gondolom, hogy a projektekkel kapcsolatos részletes információkat nyilvánosságra kellene hozni, nem csak a jogosultságot, hanem a kedvezményezetteket is, a pénzügyi közvetítőket, hogy hány hitet, hány kölcsönt adtak meg, milyen összegekről van szó, milyen ágazatokat illet, milyen kifizetésekre került sor. Ezeket akartam megemlíteni ezen első eszmecsere kapcsán. Én pedig örömmel várom a kollégákkal való további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Teodor. Kerestem a kollégát. Ha megengedik, én is szeretném kifejezni köszönetemet a jelentéstevőnek, mert igenis kiegyenlített jelentést készített, és köszönöm az együttműködés szellemét. Ha megengedik, ugyanúgy reagálnék, ahogy az előttem szóló. Valóban vannak olyan régiók Európában, ahol a munkanélküliség 25% feletti. És ugye az eurózóna sok helyütt nem működik, hanem tönkrement az euró. Mert különbség van a kamatlábak között 200-500 bázispont eltérés is kimutatható az eurózónán belüli országok kamatlábai között. Tehát az EBB-nek nagyon aktívnak kell lennie ezeken a területeken, mert senki más nem lesz aktív ezeken a területeken. Nagy veszteség az, hogyha a keresőképes lakosság negyede vagy egyötöde munkanélküli, nem csinál semmit, ez hatalmas gazdasági kudarc. Ettől eltekintve, ha megengedik, szeretnék arra rámutatni, hogy a projektkötvények, ahogy most előkészülőben vannak, ki fogják zárni ezeket a hátrányos régiókat. És azt hiszem, hogy ezt nagy figyelemmel kellene kísérnünk. Végül rá kell jönnünk arra, hogy ez az egész befektetési tevékenység, amely most megkezdődik, 0,3%-át teszi ki az Európai Unió GDP-ének. Nagyon-nagyon kicsi összegről van szó, nagyon kis volumenű befektetési tevékenységről. Hát ezzel igazán jelentős mértékű változást nem lehet eszközölni. Még egyszer köszönöm szépen Mauro úrnak. Köszönöm szépen. A zöldek részéről kér -e valaki szót? Elnézést. Köszönöm szépen, elnök asszony, ha megengedi. Mauróna úrnak elmondanám a zöldek nevében, hogy osztozunk vele őszintén az elemzésében, ami arra vonatkozik, hogy milyen szerepe van, milyen jelentősége van az EBB-nek. Ez ugye az Európai Unió bankja, így is nevezhetnénk, amely ma annál is jelentősebb, mert valóban az európai gazdasági dinamizmus az egyik megtestésítője, méghozzá a megszorító intézkedések közepette. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az EBB a növekedési paktum kulcsa, befektetési paktumnak szeretnénk inkább hívni, ezt e, az európai kötvetési keretet kiegészítő elemet kulcsfontosságúnak tekintjük. Nos, ami az EBB új hitel adó szerepét illeti a KKV-k számára, igen, ezt támogatjuk, igen, tőke emelés 10 milliárd euróval, igen, igent mondunk az átláthatóságra, pénzügyi menedzsment szintű átláthatóságra, mert mindennek mi az értelme? Milyen prioritás szolgálnak ezek az említett igennel ellátott elemek? Nos, bizonyos számú módosítót be fogunk nyújtani, Mauro úr, amely rea, amelyek reagálnak az ön jelentésére, méghozzá pontosítván a tartalmat, az innováció támogatását, a forrás hatékonyságot, az infrastruktúrális és a stratégiai infrastruktúrák támogatását jobban kellene célozni a befektetéseket. Ha úgy tetszik, az ökológiai átmenet nagyon fontos lenne. Az energiahatékonyság felé kell elhalad, elhaladni, a megújuló energiák felé, a fenntartható közlekedési formák felé, mindaz, amely az ökológiai átalakítás célozza a zöld gazdaság felé, mindezt mi támogatjuk. A módosítóinkkal az önjelentését egy kicsit jobban szeretnénk abba az irányba terelni az EBB részéről, hogy az iránytű valóban megmutassa a helyes, a válságból kivezető utat. Dirk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Mauro úrnak munkáját, a jelentéstervezetet. Igaza van, amikor azt mondja, hogy az LBB szerepe kulcsfontosságú. Megfelelő működését támogatnunk kell, kiváltképpen a KKV-k és mikrohitelek biztosítója, a kkv támogatója, a mikrohitelek adója szerepében. A jelentésnek jót tenne, ha több irányítást vagy segítséget kapna ezen a területen, és az én módosítóim pedig majd javítani fogják ezt. Thank you. Coffee break, sorry. Kávészünet volt közben, elnézést mondja. Röviden elmondanám, hogy milyen változásokat szeretnénk a módosítónkkal elérni. Ezt a bizottságot arra szeretném kérni, hogy nézzék meg, hogy hogyan lehetne támogatni és elősegíteni a meglévő programokat, amelyek az EBB-vel együttműködnek. Én a Jeremyről és a Jasmine kezdeményezésekről beszélek. Ezen programok konkrétan a KKV-kat és a mikrohitel nyújtókat célozzák meg. Azokat a vállalatokat, vállalkozásokat, amelyeknek nagyon nehéz pénzügyi forrásokhoz hozzáférni manapság. Az ilyesfajta cégek, vállalkozások lesznek valóban hatással a gazdaság fellendülésére helyi szinten. Elősegítik a növekedést, a munkahelyteremtést, a KKV-k, a motorjaink, és ezen programok támogatása azt jelenti, hogy őket támogatjuk, a KKV-ket. Szeretném, ha az EBB továbbra is támogatna ezeket a kezdeményezéseket, és szeretnénk őket erre felhívni. Az EBB például útmutatásokat tehetné közzé a bevágyakorlatokról. Második pont ehhez kapcsolódik az EBB hitelnyújtói prioritásai, mert meghatározza, hogy ki kell terjeszteni a banki partnerek skáláját a KKV-k tekintetében. Itt szeretnénk elmondani, hogy az Mm, nem hagyományos, nem konvencionális pénzügyi eszközök esetében a kockázat megosztás is nagyon fontos eszköz, így lehet elősegíteni a KKV-k pénzügyi forrásokhoz való jutatását. Harmadik, projektkötvények bevezetése nem szabad elhamarkodott döntés eredménye legyen. Szálljunk időt arra, hogy megnézzük, hogy milyen gazdasági következménye vannak ennek a pénzügyi eszköznek. Meg kell néznünk, hogy milyen hatással van az EU költségvetésére és a kockázat megosztásra csak azután lenne értelme a második részre rátérni. Ami a projekteket illeti, jobb időt szánni jó projektekre, mint elhamolkodottan költekezni. Olyan projektek születnek ennek a végén, amelyek kétes minőségűek. Na most, ami a lehívási kapacitásokat illeti, ezek túlságosan nagy előtérbe helyezésben. Nem biztos, hogy jó az EBB elnök ennek tudatában van, ami a Horizon 2020-t illeti. Ezzel kapcsolatban a zöld technológiát tenném ki, a szennyvízkezelés és az újrahasznosítás esetén. Ez lenne ami bizonyos források hiányosságát illeti, a tiszta ivóvízet, ez egy olyan probléma, hogy mindenkinek eh, majd gondot okoz, nem csak Európában, hanem az egész világon. Az egész világnak hasznára válna az ilyen technológia, amely az újrahasznosítás területén bekövetkezik. Ennek közvetlen hatása lesz a környezetünkre. Thank you, uh, Nicholas Csuntis. Köszönjük, Csuntis kollega következik. Köszönjük, Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και καταρχήν... Köszönöm szépen. Először is pár pontot szeretnék említeni. Na, E, az én frakcióm támogatásáról biztosíthatom. Ahogy most látom a dolgokat, a válság tekintetében, a munkanélküliség nagyon is magas, nagyon sok országban növekszik, ami a pragmatikus konvergenciát, a szociális kohéziót illeti. Ezek e, nagyon fontos e, dolgok. Világos az, hogy megnézzük, hogy mi az EBB szerepe. Az EBB azt hiszem valóban fontos szerepet játszhat. Nagyobb elvárásokat támasztunk az EBB-vel szemben. Azt szeretnénk, ha a pénzügyi támogatás célirányosabb, célzottabb lenne, a bizonyos negatív jelenségekkel fel kell, szeme fel kell lépni. Ez igaz, amit elhangzott, ebben egyetértünk, de azt is mondhatnánk, hogy a mostani időpontban az EBB támogatása kicsit későn vagy nehézkesen valósult meg. A jelentéstevőnk elmondta, hogy ez egy fontos téma, nem olyan könnyű megoldani ezt a problémát. Itt kísérletet teszünk arra, hogy tőke emelést érjünk el, hogy hármas A minősítést kapjunk a hitelminősítők által, de egy kicsit habozik az EBB. Nem tudom, hogy hol lehetne a megfelelő egyensúlyt megteremteni ha esetleg kevesebb tőke lenne, előbb fel lehetne lépni, vagy aktívá lehetne válni. Ez egy olyan pont, amelyről el kell gondolkoznunk. Nem könnyű ez a helyzet, ezt a jelentéstevő el is mondta, hogy ez mire vezethető vissza, hogy a befektetők bizonyos elvárásokat támasztanak. Ezek az elvárások a hármas A minősítése vonatkozóan nyilván beteljesítendőek. Azt hiszem az egész arra vezethető vissza, hogy ez a bank egy kicsit néha, mint a habozna. Második pont. Én is támogatom azt a tényt, hogy célirányosabban kell meghatározni a prioritásokat, azokban az országokban kell fellépni, amelyek a legnagyobb gazdasági nehézséget néznek szembe a válság miatt, a megszorító intézkedések miatt, az én országom tapasztalatról is beszámolhatnék, a KKV-k és másokra is gondolok. Hát néha nem csak bürokratikus eljárásokról van szó és késedelemről, hanem néha az van, hogy ellentmondásos politikákat dolgoznak. Ugye megszólintózkedések egyrésztről, amelyek vannak néhány országban, aztán vannak olyan elvrások, amelyeket az adott országgal szemben támasztanak. Aztán az LBB kvázi a kettő között van, nem mindig tudja, mit tegyen. Legalábbis én így értelmezem, így látom, amikor legutoljára beszéltünk az elnökkel, a bankelnökével. Még egyszer nagyon fontos az átláthatóság, Amely a kedvezményezettek körét illeti, az ellenőrzést szigorúbbá kellene tenni, és lehetőséget kell teremteni arra, hogy elkerüljük azt, hogy az adóparadicsomokba vándoroljanak el ezek a pénzek vagy források. Mindezek mellett gratulálok a jelentéstevőnek a módosítók, azokat a témákat fogják felvetni, amelyeket említettem. Uh, thank very much. Köszönjük. Szeretne még más képviselőtársam hozzászólni a vitához ezen a ponton? Esetleg az EBB képviselője, nem kötelező, de mivel van időnk, hogyha szeretne, akkor hozzáfűzhet pár keresetlen szót a vitához. Um, yes, thank you, Chair. Igen, köszönöm elnök asszony. Először is köszönöm Auró úrnak ezt a kiegyensúlyozott jelentést nagyon jó munkát végzett. Lenne pár megjegyzésem. A projektkötvényekkel kapcsolatban önök elfogadták a vonatkozó rendet egy júliusban, augusztusban lépett életbe, az első szakaszban lakunk. Időbe telik a jó projektek létrehozása ezért, ez még csak kísérleti stádium, ezt az eszközt vizsgáljuk, teszteljük, finomítjuk a következő pénzügyi időszakra. A tőkemeléssel kapcsolatban ez is üdvözlendő, több nevekedést tesz lehetővé az Európai Unióban. Várakozásaink szerint a jövő év márciusáig a tőkemeléshez szükséges új pénzek nagy része meg is érkezik befizetések formájában, hogy a projektek beindulhassanak. Elsősorban a kis és középvállalkozásokat célozzuk, valóban a közvetítők eh, körét is megpróbáljuk kiterjeszteni. A pályázatunk, a KKV pályázatunk eh, vonatkozóan ezt már tavaly elfogadtuk, illetve gondolkozunk azon, hogy a tanácsadó szolgálatok, szolgáltatásokat nyújtók körét is tovább bővítjük, a társadalmi befogadás hangsúlyozottabban jelenik meg, például a mikrofinanszírozási eszközben, és a bizottsággal együtt dolgozunk egy olyan javaslaton, amely a szociális innováció területére vonatkozna. Végezetül nagyobb átláthatóság iránti igényt jogosnak tartjuk, a lehető legátláthatóban próbálunk működni, de az önök ilyen irányú ellenőrzését csak üdvözölni tudjuk, hogy tovább javuljon. Az intézményünk működése eltekintetben is azt hiszem, hogy semmit nem felejtettem el, ezek voltak a fő pontok. Köszönöm. Köszönjük! Mario. Sì, grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi. Köszönöm elnök asszony, megköszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket. Az elhangzottak nagyon is relevánsak. Ugye az első és az utolsó hozzászólótól hallottuk, hogy ugye nagyon fontos az ördögi kört megszüntetni, mert hát ugye van egyrészt az az igény, hogy az EBB megtartsa a 3A hitelminősítését, mert így lehet ugye be a befektetőket vonzani, de ugyanakkor megvan az a célkitűzés is, hogy a finanszírozásokon keresztül pont azokat a területeket segítse, amelyek a leginkább megszenvedik a válságot Európában. Hát ez nem valami nagyon egyszerű ö, probléma, egyszerű ezt összeegyeztetni, de hát ez lesz a célkitűzés, valahogy ö, ezt kell elérni. Az EBB az egyik olyan, a kevés intézmény egyike, amelyeknek megvan az a lehetősége, hogy támogasson projekteket, pont az Európai Unión belül is, és hogy segítse a kis és középvállalkozásokat. Tehát muszáj, eh, hogy működjön. Nagyon eh, komolyan figyelemmel kísértem most itt a meg, kollégák megjegyzéseit. Úgy gondolom, hogy eh, ezeknek a nagy része beépíthető. Remélem, hogy a módosítókat meg tudjuk majd beszélni még egyszer az árnyék előadókkal, mert lesz velük egy találkozó. Még mondjuk akkor is, hogyha nem tudom garantálni mindenkinek azt, hogy a kávészünet, Epping úr kávészünet javaslatát, és ezt a módosítót nem biztos, hogy el tudom fogadni, de a többit igen. Um, Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, hát akkor megvolt a véleménytervezet bemutatása, és október 25-e lesz a módosítók benyújtásának határideje, majd november 19-én megvitatjuk ezeket, és január 10-én fogunk szavazni a szakbizottságban, annak érdekében, hogy a plenárisra eljusson az ügy a februári ülésszakban. Ezt akkor köszönöm, és a következő napi rendi pontunkra fogunk rátérni, ahogy azt terveztük, hát mondjuk kicsit későn volt a változás. Kate Swinburne kolléga jelentéséről van szó, de ha jól tudom, akkor Márkusz nincs itt, és nem is lesz. Said itt van. Oli Schmidt még nincs. Emilit nézem, itt van-e a teremben? Jön-e? Tudjuk-e, hogy jön-e vagy sem? és még Jürgenre is szükségünk lenne, ő sincs itt. Szerintem, Kay, jó lenne, hogyha adnánk magunknak egy kis időt, mert 5-6 percünk azért még van, mielőtt rátérnénk a témára, hogy várjuk meg az árnyék előadókat, jó? Elnézést kérek, de akkor egy kis szünet. Okay, we have managed... Jó, sikerült akkor szert tennünk még néhány árnyék előadóra a következő ponthoz, és akkor folytathatjuk a munkánkat. Most tehát akkor a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jogszerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló rendeletre irányuló javaslat meg az irányelv módosítása is lesz. Szerintem összevont vitát tarthatunk. Meg is adom a szót kénynek rögtön. Köszönöm, elnök, elnök asszony. Én is úgy gondoltam, hogy a két dossziét együtt érdemes tárgyalni, hát nem is lehet őket nagyon elválasztani egymástól, amikor lényegi kérdésekről van szó. Elég részletes volt a indokolás, amit a jelentésekhez fűztem, úgyhogy én nagyon rövid leszek ma. Szerintem az indokolás az tényleg megadja minden kollégának a szükséges hátteret, tehát lehet követni, hogy bizonyos dolgokat miért tettek meg. A kollégák figyelmét felhívom arra, hogy elég diszkrét ez a vélemény a hatáskört tekintve. Az EKON szakbizottság hatásköre az tényleg vonatkozik a közérdeklődésre számot tartó jogalanyokra, az ESMA szerepére, aztán a szabályozókra a pénzügyi szektorban, és a versenyre vonatkozó elemek is hozzánk tartoznak, már a nem audit szolgáltatásokat érintően. Én nagyon odafigyeltem arra, hogy az ekon hatáskörét ne lépjem túl, tehát hogy ne lépjek ki az általános audit területre, ami a Juri szakbizottságnak a feladata, és nem a miénk a jelentésen belül még eszközöltem néhány változtatást. Született egy korábbi ekon vélemény, amelyről hát eléggé egyhangúan szavaztunk itt a szakbizottságban. A saját kezdeményezésű jelentések között szerepelt ez tavaly ősszel. Azt hiszem, hogy sokan, akik olvasták az eredeti jelentést, és aztán a bizottságnak a tervezetét, látják, hogy a bizottság nagyon kevés pontot vett át tőlünk, és tulajdonképpen egy korábbi álláspontjához tért vissza. Úgyhogy el kell, hogy mondjam, hogy a kiinduló, kiinduló pontunk nagyon sok témában az egyes tagállamokban eltérő volt, a, az audit követelményeket a tagállamok egy picit mindig eltérően értelmezik, úgyhogy muszáj Európa szerte valamifajta közös alapot megteremteni. A saját kezdeményezésű jelentés az azt hiszem inkább a minőségre összpontosított, és hát igyekeztem tényleg a minőséget előrevenni. A közérdeklődésre számotartó jogalany meghatározásáról el kell mondjam, hogy én nem értek egyet a bizottság, hogy ugye mindent bevesz, majd utána bizonyos követelmények alól kivesz egy-két jogalanyt. Hát az audit az egy audit, teljesen mindegy, hogy milyen ágazatról van szó, vagy milyen típusú cégről. Tehát, hogyha fontos, hogy legyen stratégiai audit, akkor bizony legyenek egységes követelmények, én úgy gondolom és az Econ szakbizottságban a saját tavaly őszi saját kezdeményezési jelentés tárgyalásakor ez a nézőpont kristályosodott ki, úgyhogy én a módosítókat is így alakítottam, ezt a logikát követtem minden, mindig, és nem támogattam azt sem, hogy a nagyméretű közérdeklődésre számot tartó jogalany legyen. Hát egy audit, mondom még egyszer, ez egy audit, ugyanolyan minőségi követelményeket kell elvárni mindenkitől a mérettől függetlenül. Aztán az ECON szakbizottság kompetenciájába tartozik még valami, hogy az alapok is ide kerüljenek, tehát az audit alá, A Jusit jelentésről, meg a, az abákról nagyon sokat tárgyaltunk már, és sok szó esett arról, hogy ezeknek az alapoknak az audítja hogyan bonyolódjon. Úgy gondoltam, hogy az ABÁK, illetve az akbv k kerüljenek ki az általános, a vállalati audit általános köréből. Nem azért, van ez, mert úgy gondolom, hogy ne legyen, ne, hogy rájuk nem kell, hogy vonatkozzanak azok a követelmények, hogy auditálják az elszámolásaikat. Mert hát tudjuk, hogy azért volt egy-két komoly eset, komoly botrány, hanem azért mondom, mert a letétesekről már bizonyos jogszabályok kapcsán nagyon sokat dolgoztunk itt az Ekonban. tehát nem lenne jó, hogyha mindenkit egy kalap alá vennénk most ide, tehát ez rájuk konkrét külön követelmények vonatkoznak. Aztán az ESMA szerepéről még egyszer. Ö, tulajdonképpen az ESMA úgy tűnik a jelentésből, mintha az ESMA az egyik feladatát elveszíteni, de ez itt nem arról van szó, hogy törlik az ő szerepét, hanem helyettesítik. Az ESMA-nak nagyon fontos szerepe van a bizottsági javaslatban, és a bizottság úgy gondolja, hogy az ezmának kellene koordinálni, bizonyos szabályokat megfogalmazni, és a 27 tagállamban harmonizált piacot megteremteni. De hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik a felügyeletért felülősek a 27 tagállamban, akkor csak azt, azt látjuk, hogy csak 5 olyan tagállam van, ahol értékpapírpiaci hatóságok kapják ezt a feladatot, és hogyha megnézzük ezt az öt hatóságot, akkor ezek is úgy nyilatkoznak, hogy hát nem igazán szeretik ezt a feladatot, mert nem passzol az ő hatáskörükhöz igazán. Tehát ez ma, az ezma feladata már úgy is nagyon-nagyon tág, nagyon sok dolga van tehát jó lenne, hogyha lenne egy olyan testület, amely a jelenlegi felügyeletek, a 27 felügyeletből többet le tudna fedni, nem csak ötöt, és akkor ráadásul az átfedéseket is el tudjuk kerülni. Aztán a könyvvizsgálók felügyeleti testületei európai csoportja is létrejött már, amely nagyon sok feladatot eleve ellát, amit a bizottság ugye az ezmának javasol és annak ellenére, hogy ez nem egy hármas szintű bizottság, és ezért nem rendelkezik olyan hatáskörökkel, mint ESMA, mint az ESMA, én megpróbáltam a módosításokon keresztül annyi hatáskört juttatni neki, amennyit csak lehet, de hát mivel nem teljes jogú harmadik szintű bizottság, ezért tanácsadói szerepe van. Persze arra is gondoltam, hogy meg lehetne tenni azt a lépést is, hogy legyen ez a csoport egy teljes jogú harmadik szintű bizottság. Én tudom, hogy már több éve zajlik ez a vita, Persze a végeredmény az attól függ, hogy ez a ház támogatna-e egy ilyen lépést, illetve hogy a tanács támogatna egy ö, ilyen lépést, hogy ezt a ö, csoportot ilyen jogkörökkel lássuk elé, majd a képviselők véleményét várom ezzel kapcsolatban. <clears throat> Tehát itt nem arról van szó, hogy nem szeretnénk, hogy egy európai testület koordináljon és a felügyeletért felügyelet, felelős legyen, hanem hogy legyen egy olyan testület, amelynek megvan a szakértelme, és tényleg egy harmonizált auditrendszert tudjon koordinálni a 27 tagállamban. Rátérek a harmadik témára, ami fontos, és amiben nekünk van kompetenciánk, a nemzeti szabályozókkal folytatott párbeszéd. <clears throat> Ugye a második irányelv, ami erről szól, a nemzeti szabályozó azt mondja ki, hogy a nemzeti szabályozókkal folytatott párbeszédnek már eleve bonyolódnia kéne, de tudjuk, hogy a legtöbb tagállamban ez nem történt meg így, és nem, most sincs így. Legalább a könyvvizsgálók, a felügyeletek számára a nemzeti szabályozók felé nagyon sok információt tudnak adni. Akár lehetne irányú folyamat is a felügyelet és a könyvvizsgáló között. Így tudjuk garantálni azt, hogy mondjuk mindig tisztában legyünk azzal, hogy bizonyos nagyon fontos pénzintézeteken belül vagy ágazatokon belül mi történik. Nagyon fontos az is, hogy még egy lépést megtegyünk, mondjuk legyen három irányú a folyamat, és vonjuk be ide a céget is, amelynek az elszámolását auditálják. Azt is javasoltuk, hogy rendszeres legyen ez a tájékoztatás, egyfajta fórum legyen ez, ami évente kétszer lebonyolódik, tehát gyakorlatilag egy folyamaton belül zajlik ez a párbeszéd. Szerintem most itt arról van szó, hogy a vállalati irányítás javuljon minden egyes cégen belül a 27 uniós tagállamban. A nemzeti felügyeletekkel folytatott párbeszéd nagyon fontos, de ágazati dialógust is kell folytatni EU szinten. Mivel most megvan az ERKT, nagyon kritikus, hogy azok a szerep, amelyek a pénzügyi szolgáltatásokról kritikus fontosságú tudással, információval rendelkezenek, segítsenek az RKT-nak, hogy a rendszerkorkázati testület is tudja, hogy mi történik az egyes ágazatokban. Természetesen anonim jellegűek lennének ezek a dolgok, de így könnyebben föl lehet mérni, hogy hol alakul ki rendszerkockázat, és nagyon sokat segített tehát ez a munkában. A negyedik dolog, amire szeretnék kitérni, az pedig a verseny kérdése. Az eredeti saját kezdeményezésű jelentésben persze nagyon sokat beszéltünk a versenyről, és arról is, hogy hogyan lehet javítani a versenyt a könyvvizsgálat terén. Szerintem senki nem gondolja úgy, hogy az így tökéletes, hogy négy hatalmas könyvvizsgáló cég osztozik a tortán. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a piaci struktúrát tudják kezelni, a költséghaszon elemzésen nyugszanak, és nem csak az auditált cégekre helyeznek pluszköltségeket, vállalira helyeznek pluszköltségeket, pont ilyen válságos időszakban, anélkül, hogy bemutatnánk, hogy milyen előnyökkel jár ez a társadalomra nézve, vagy az érintett cégre nézve. Mivel a bizottságnak semmilyen új információja nincs a költséghaszon elemzése kapcsolatban, ezzel kapcsolatban nem tudunk nyilatkozni, nem tudjuk elmondani a cégeknek, hogy miért előnyös ez. Tehát a kötelező és gyakori rotációja ezeknek a cégeknek szerintem szükségtelen költség szükségtelen plusz költség. Akik ismerik a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégeket, azok tudják, hogy a globális cégek már eleve olyan helyzetben vannak, hogy jelentős költségeket kell, hogy álljanak, anélkül, hogy rotálják a könyvvizsgálóikat. Tehát itt azt mondom, hogy nem csak, nem csak a költségeket emelnünk kellene önmagában, hanem valamit adni is kell ezért. Ami pedig a pályáztatást illeti, van a kötelező pályáztatásban azért van valami, ennek lehet értelme, mert az audit bizottságok így ezekben a cégekben, ezeken a cégeken belül lehet, hogy megkérdőjeleznék, hogy na, megkapják a legjobb szolgáltatást a részvényeseik számára a legjobb áron, és így tovább. Tehát talán azért lenne valami a pályáztatásban. Én nem gondolom, hogy az osztott könyvvizsgálatot kötelezővé lehetne tenni, de azért érdemes elgondolkozni rajta, hogy ezt ösztönözzük az jó, hogy egy cég vállalja a felelősséget, tehát van egy felelősséget vállaló cég, de a leányvállalatokat más cégek auditálhatják, és bizonyos cégek számára ez a diversifikációt lehetővé teszi. Mindez viszont azt jelenti, hogy az egyes cégek, cégek döntenek, az audit bizottságok döntenek arról, hogy ők választják ezt az osztott könyvvizsgálatot vagy sem. Én szerintem ez így jó, kötelezővé ne tegyük, vagy nem kellene tenni ezt az osztott könyvvizsgálatot. Aztán, ami nagyon javadalmazó még az ilyen cégek számára, az, hogyha nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtanak. A bizottság már összeírta azokat a, list, azokat a szolgáltatásokat, amelyek nem engedett, nem, amelyeket nem engednek meg a rendszeren belül, de vannak olyanok, amelyek megengedettek. A nem könyvvizsgálói szolgáltatásoknak a pályáztatásáról is el kellene gondolkodnunk, mert ez bizony nagyon sokat hoz a konyhára, és például kisebb audit cégek is e, talán szakosodhatnak és szeletet hasíthatnak maguknak ebből a tortából. Aztán, amikor lehet, hogy már több tapasztalatot összegyűjtenek, amikor valóban a nagy jog szerinti könyvvizsgálatra irányuló pályázatokat írják ki. Tehát a jogszerinti könyvvizsgálat, illetve a nem könyvvizsgálati szolgáltatások esetén is az audit bizottságok döntenek pályáztatás útján nagyon-nagyon fontos, hogy az auditbizottságok tehát rendszeresen vizsgálják meg a könyvvizsgáló munkáját, értékeljék a minőséget, és döntsék el, hogy ez előnyöse az érintett cégnek, illetve a társadalomnak. Egy nagyon erős, stabil audit bizottság, amely megvizsgálja a könyvvizsgálói munkát lényegében elengedhetetlenül fontos. Ezt próbáltam tehát megfogalmazni itt a jelentésben, ami önök előtt van, és mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok. Folyamatosan zajlik ez a munka, állandóan változások vannak, meg kéne próbálni a lehető legnagyobb konszenzusra jutni. Köszönöm szépen. Markus nem tud itt lenni, most tudtam meg. Nem tudok róla, hogy bárki átvenni a helyét, ha csak a néppárt részéről nem akar valaki beugrani helyette, hát akkor nincs más hátra, mint hogy szajddal folytassuk. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az előadónak én is. Szerintem ez a jelentős tervezet ehm, nagyon jó kiindulási alap, nem értünk egyet mindennel, A válság megmutatta, hogy az auditálás, a könyvvizsgálat eh, minőségének szimulálnak javulnia kell, ezt különböző módon érhetjük el. Az Európai Bizottság eh, javaslatában szerepelnek erre vonatkozó ötletek, gondolatok, de a célnak mindig annak kell lennie, hogy a hogyan lehet legjobban tükrözni egy cég eh, pénzügyi helyzetét, annak az állását, hogy valóban ez reális képet eh, kapjon eh, mindenki. Csak egy pár kérdésre térnék ki, a rotáció kérdése, mert szerintem kiváló javaslat. Úgy vélem, hogy fontos az, hogy a piac szerkezetváltását meg tudjuk ejteni, de hogyha valóban rotálni akarjuk az auditorokat, akkor ez nem történhet egy korlátozott körben, és egyetértek azzal, hogy nem szabad túl rövidnek lenni a, ennek a rotációs időszaknak beszélhetünk arról, hogy hány év legyen, de szerintem a bizottság javaslata túlságosan rövid. De hát ezt vizsgáljuk meg még egyszer. Emellett az is meggyőződésem, hogy a közös audittal alapvetően, hogy 50-50 százalék, vagy 60-40 százalék, de semmiképpen sem 90-10 százalék, de ez mindenképpen az ágazatával jó együttműködés segíti. A javaslatot olvastam, mi szerint amelyben a közös könyvvizsgálat alternatíváit is megemlíti, de alapelvnek annak kell lennie, hogy megvizsgáljuk a, a számadatokat, ez egy megfelelő alapelv, és így a, és így a, a hiba kockázatot is csökkentjük, a hiba marsin marzsot is. Az is kérdés, hogy az audit cégek há, milyen, hány és milyen szolgáltatást kínálhatnak, hiszen fennáll az összeférhetetlenség veszélye, annak a veszélye, hogy nem annyira az audit munkára koncentrálnak, mert a jól jövedelmező, nem audit jellegű munka elvesztésétől félnek. Erre vonatkozó javaslatok is szerepelnek a jelentéstervezetben. Én azonban azt hiszem, hogy a bizottság javaslatához közelebb áll a véleményem, szerint bármiféle e, összeférhetetlenséget a lehető legnagyobb mértékben ki kell zárni. Ezzel kapcsolatban egyértelmű az álláspontunk, a előadó javaslata nem kielégítő, ezért módosítókat fogunk benyújtani annak érdekében, hogy ezt megerősítsük. Az audit cégek eh, felülvizsgálata, felügyelete tekintetében túlságosan fragmentált a felügyelet, a nemzeti felügyeleti szervek tekintetében, például az Egyesült Királyságban egyértelműen ez a helyzet, Hollandiában és komoly szakmai szkepszisről beszélhetünk. A pénzügyi ágazat nagyobb felügyeletére szükség van. Az előadó vagy majd a lehetséges alternatívákat megvizsgáljuk. De európai szinten megfelelő felügyeletet kell biztosítani, e, és emellett a nemzeti felügyeleti szerveknek a hatáskörét egyáltalán lefektetni. Az Audit Bizottság, Könyvvizsgáló Bizottság e, nagy előrelépés, amelynek teljesen függetlennek kell az igazgatótanástól, és tisztában kell lenni azzal, hogy e, milyen elvek alapján vizsgálja egy audit minőségét Azt hiszem, hogy a bizottság javaslata alapvetően jó kiinduló pont, ezt valamilyen mértékben kibővítette az előadó, kiegészítette. Azt hiszem, hogy az együttműködés továbbra is építő jellegű lesz. Uh, thank you. I'll... Köszönjük. jean paul folytatjuk az előadók közül. Oli Schmidt következik az ALDE nevében. Parancsolja Oli. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm én is Kének a kiváló munkát. Még mindig most is kiváló. Jelentést tett le az asztalra. Talán el kellene azon gondolkodni, hogy ha az Egyesült Királyság nem lenne az unió tagja, akkor most nem ülne itt ki, és kiváló gondolatait nem fektethetné papírra. De hát ez csak egy eh, széljegyzet volt a pénzpiacok terén el kell, át kell gondolni, mi az EU szerepe. Arra szabályozási formák, problémák kérdésével foglalkozunk ebben a kontextusban. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk az ügyben, hogy valamit tennünk kell. Kérdés csak az, hogy mit. Mit és hogyan. A Kay, you that. Kay említette, hogy eh, az audit folyamat, a könyvvizsgálati folyamat eh, eh, minősége színvonal igen fontos, illetve hogyan lehet a külső könyvvizsgálói mandátum valamit kezdeni. Szerintem globális tájékoztatási normát kellene lefektetni remélem tudjuk segíteni a ESP munkáját az audit jelentések minőségének javítása terén. Az elmúlt hetekben vagy hónapokban igen komoly olyan, ö, próbáltunk tenni ennek érdekében, de a minőségen javítani kell, a színvonalat javítani kell, hogy hogyan, az kérdés. Irányelv vagy rendeletformát öltsön-e ez? egy kis ország képviselőjeként szólok fel. Szilvi nem szereti, hogyha ezzel hozakodom elő, de hát ez ténykérdés, kedves Szilvi. Ha tehát rendeletet fogadunk el, akkor az komoly problémákat vethet fel. Szerintem egy elvi alapon készült irányelve jobb lenne. E, átérzem az ellene szóló érveket is, de hát nagyon eltérő országokról van szó. E, el, az ilyen dolgokkal bizony másképp szoktunk foglalkozni. Egyes javaslatok ellent mondanak e, annak, ahogy mi foglalkozunk a dolgunkkal. Mi kezdjük a dolgokat az, az én hazámban. A vállalatirányítási hagyományok Európában igencsak eltérőek. Ezt tiszteletben kellene tartani. Az egyen megoldások szerintem nem mindig célra vezetőek, ennek vagy meg kellene jelennie a javaslatban. Közös auditok ügyében Szkeptikus vagyok ezek kötelezővé tétele ügyében, ez szükségtelen adminisztratív terhet és költséget róhat a cégekre, hogy azt ki is hangsúlyozza. A kötelező audit cég rotáció talán az egyik legkényesebb kérdés, politikailag roppant kényes. A piaci verseny komoly probléma ez ügyben, Nincs is köztünk különbség, nagyobb versenyre van szükség az audit könyvvizsgáló cégek között. Kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Nem vagyok benne ugyanis biztos, hogy a jelenlegi módszereink a szabályozás megváltoztatásának jelenlegi módszer az egyetlen módszer, és közel se biztos, hogy a helyes módszer. a nagy négy cégen kívüli adit cégeknek is kell adni a verseny lehetőséget. Azonban minden intézkedésünknek a, meg kell vizsgálni alaposan a következményeit, a lehetséges következményeit. Az alapelv az kell, hogy legyen, hogy um, Alapvetően a cég tulajdonosoknak kell eldönteniük, hogy mikor jött el az ideje annak, hogy az IT tagokat lecseréljék, vagy az audit céget. Persze az összeférhetetlenség ügyében én is egyetértek el, de hát a kötelező audit cég rotáció, hát ez, ez már elhangzott Said, nem értettem százszerzalékosan, hogy te mit akartál mondani, hogy mellette vagy, vagy ellene. Mellette? Na jó. De hát majd beszélünk erről, akkor lesz még átrágjuk együtt. A kötelező tendereztetés, pályáztatás ügyében úgy érzem, hogy ez, ez csak igen komoly költségekkel jár a cégek és az a könyvvizsgáló cégek, a vizsgált és a vizsgáló cégek számára egyaránt, miközben igazából ez csak kirakat szól, ez csak látszat munka. Ez egyik megoldás az, hogy az audit bizottságokat ilyen rotációs tender feljárást hozzanak meg, hogy mondjuk x évenként meg kell újra pályáztatni, vagy x évenként rotálni kell az auditokat. Ennek egyébként ennek a, a belső szabálynak teljes mértékben átláthatóvá kell válnia a részvényesek számára. Egy európai audit vagy könyvvizsgálói bizonyítvány vagy tanúsítvány létrehozását nem tartom rossz ötletnek ki, ezt törölte a javaslatából, szerintem ez jó ötlet. Ezt ne, tartsuk meg. Az audit jellegű és nem audit jellegű szolgáltatások tízes cikkben, megint csak egy kényes kérdés, támogatom ki javaslatát, hogy csak akkor tegyük ezt, lehetővé engedjük meg, amikor az audit bizottság ezt e, jóvá hagyja. Kényes cikk, a, e, könyvvizsgálói díjak, az éves Audi díj 10%-ában megszabni ezt a bizonyos korlátot, szerintem ez problémás, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de ez szerintem problémás. Nem tűnik számomra logikusnak, hogy ilyen korlátot szabjunk, hogyha az auditor más ellenőrzési feladatokat is el tud látni, akkor, akkor igazából ez a függetlenséget nem fenyegeti. Nem értem, hogy az ilyen szolgáltatások díjazására miért kell egy ilyen 10%-os maximális határt bevezetni? A nem audit eh, jellegű eh, szolgáltatások nagyobb eh, versenye valóban kívánatos, a kötelező tendereztetés, hát esetleg megoldás lehet. Ami pedig a felügyeletet illeti. Very supportive to to ESMA. Általában az ESMA a, az értékpapír és piacfelügyelet ügyét támogatom, nem tudom, hogy az E, G, A, O, B-t át tudjuk alakítani, úristen, micsoda mozaik szó, hogy a képviselő egy olyan modellre átalakítani, amely valóban átlátható. Tehát Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Emily Turnen. Köszönöm, Emily. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Először is megköszönöm az előadónak a két jelentést. És azzal kezdeném, hogy mi a zöldek, biztos, hogy a Juri szakbizottságban ülő kollégákkal együtt fogunk működni, és én az egészről szeretnék beszélni, még akkor is, hogyha Kéj elmondta, hogy az ekkor hatásköre szűkebb, és hogy ő ehhez tartja magát. Én lehet, hogy egy picit um, kilépek majd ebből, mert um, így együttműködünk. Természetesen a módosítókat azt az ekon hatáskörére szabjuk. Ahogy Said is mondta, a pénzügyi válság bizony megtanította nekünk, hogy a könyvvizsgálói ágazatban vannak fontos kihívások, gondok vannak a könyvvizsgálat minőségével, van összeférhetetlenség, és elég komoly koncentráció van a piacon. Ezekkel a kérdésekkel tehát foglalkozni kell. Ha megnézzük Swinburne asszony jelentését, illetve a Júri Szakbizottság jelentését, hát akkor azt hiszem, hogy nem mondhatom, hogy biztos vagyok benne, hogy ezek kellően foglalkoznak ezekkel a kihívásokkal. A bizottság szerintem elég bátor volt több szempontból is, de a részletekről persze beszélhetünk. Szerintem mindenképpen körültekintőknek kell lennünk, már abban az értelemben, hogy ne legyünk túlságosan óvatosak, figyeljünk oda. Ennek az ágazatnak változnia kell, most említettem, hogy, hogy mely három kérdésben. Legyünk tehát bátrabbak, és ne hagyjuk azt, hogy a status quo megmaradjon. A dinamika, a verseny a piacon fontos, hogy több szereplő legyen, az is fontos, és az is, hogy a felügyelet jobb legyen. Természetesen a könyvvizsgálat minőségét is erősíteni, javítani kell, és pontosan erről van szó, hogy milyen eszközök arányosak, és melyek a helyes eszközök, hogy erről gondoskodjunk. Számunkra a zöldek számára a rotáció egy lehetőség, tehát erről lehet beszélni. Vitázhatunk az évek számán is, hogy ezt hány évente kelljen megtenni, de azért ezt az eszközt még egy kicsit meg kéne vizsgálni jobban. Tudom, hogy más dossziék kapcsán is már zajlott erről vita, és nem olyan egyszerű, hogy hip-hop áttérünk a kötelező rotációra, de azért érdemes megvizsgálni ezt a kérdést jobban. Látunk még lehetőséget, mondjuk az osztott könyvvizsgálat ösztönzésében nem vagyok biztos benne, hogy a kötelező pályáztatás elég, meg ugye a bizottság tiltása a nem könyvvizsgálati szolgáltatókra vonatkozóan. De nem vagyok biztos benne, mondom még egyszer, hogy a pályáztatás megoldja az összeférhetetlenségi problémákat a nem könyvvizsgálói szolgáltatások piacán. Ami az osztott könyvvizsgálatot illeti, tényleg itt lehetőséget biztosít ez kisebb könyvvizsgáló cégek számára is, hogy belépjenek a piacra, és ezt a négy nagy cég által dominált piacot egy picit megtörjék. Tehát azért ez egy jó lehetőség. És az utolsó megjegyzésem a következő. Ahogy itt most tartunk a mai napon, legalábbis ez a kiinduló pont, de jobban elolvassuk még az érveket. Mi azt támogattuk volna, hogy az ESMA legyen a legfontosabb intézmény, persze további forrásokra is szükség van, ha új feladatokat kap. Azt is hallottam, hogy az ezmának már egyébként is rengeteg feladata van, és az a probléma, hogy hogy állandóan érzékeli a, az erőforrások hiányát. Tehát nyilván, hogyha az ezmának valaki plusz feladatokat ad, akkor kötelező ehhez újabb erőforrásokat társítani, de hallottam azt az, az előadóasszony érvét arról, hogy mi legyen a megfelelő testület, mi eredetileg abból indultunk ki. A lényeg az az, hogy legyen egy közös európai erős testület, amely el tudja látni ezt a felügyeleti tevékenységet. Azt hiszem, hogy most nem fogok további részletekbe bocsátkozni, hanem várjuk az együttműködést az adókkal. és hát remélem, hogy sikerül elég bátraknak lennünk annak érdekében, hogy ez az ágazat is végre kilép a válság előtti státuszkóból. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony, nem, nem látom Jürgent sehol, úgyhogy jean -Paul következik. Köszönöm, elnök asszony. Hát én azt hiszem, hogy más szólamokat fogok itt megszólaltatni, mint amik eddig elhangzottak. Hát az audit szolgáltatások és a minőségük részben a válság okozói voltak a gazdasági válság okozói. Azért, mert különböző helyzetek adódhatnak, ugye különböző szabályozások voltak érvényben az egyes Európai Uniós tagállamokban, és voltak olyan tagállamok, ahol semmilyen probléma nem merült fel. Tehát itt arról van szó, hogy az auditornak az a feladata, hogy garantálja a számlák valódiságát, korrektségét, és így tovább. Tehát, hogy az audit, a könyvvizsgálat valóban helyes képest, képet fest-e egy adott cég vizsgálatáról. Én értem a biztos javaslatát, vagy a bizottság javaslatát, de hát azért sokan vannak, akiknek nem volt semmilyen tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mi a feladata a könyvvizsgálóknak, nem tudják, hogy mit akar ez a szakma, és aztán mindenki arról beszél, hogy mint, úgy beszél, mintha alaposan ismerné ezt a szakmát hát hogyha mi meg, meg tudjuk azt lépni, vagy valahogy el tudjuk élni, be tudjuk bizonyítani, hogy egy könyvvizsgálati munka jó, att, hát akkor nagyszerű, akkor bizonyítsuk be. De nem a nulláról indulunk egyébként, és nem arról van szó, hogy az auditok minősége teljes mértékben elfogadhatatlan és hogyha valaki könyvvizsgálatot emleget, vagy könyvvizsgálatról beszél, akkor ez nem mindig ugyanazt jelenti az egyes országokban. Van egyfajta felelősségmegosztás is, És azt értem, hogy az akadályoktól és a felesleges pluszköltségektől meg kell szabadulni. Rendben van, de Said azt mondta, hogy nézzük akkor a költséghaszon elemzést, hogy érdemese azt elvégezni, amit mi javaslunk. Hogyha az osztott könyvvizsgálatot megnézem például, akkor nem biztos, hogy ez feltétlen javítja a könyvvizsgálat minőségét. És erre vannak példák. Hát a hatékonyságról még biztos, hogy el kell gondolkodni. A rotáció az mondjuk lehet, hogy lehetővé teszi a versenyt, de azért figyeljünk oda, hogy itt van négy nagy cég, és ez a négy nagy cég mindent megtesz, ami tőle telik, hogy megtartsák maguknak a piacot, tehát egymás között rotálnak. Ide nem biztos, hogy a kis szolgáltatás nyújtó cégek be tudnak jutni, mert egész egyszerűen eltapossák őket. Vannak, akik nem értenek egyet ezzel a gondolattal. A múltban egyébként én is aggódtam a hitelminősítő ügynökségek miatt. Na de hát minek hozunk létre újabb ügynök, egy ügy, újabb ügynökséget, például, hogyha már mások úgyis elfoglalták a domináns pozíciókat. És itt ugyanerről van szó, hogy ez a négy nagy cég már eleve domináns pozíciókkal rendelkezik. Nem biztos, hogy mondjuk jobbak lesznek az új, egyébként az új könyvvizsgáló cégek, mint a régiek. Franciaországra elég, ha gondolok, mondjuk amikor a prefektusokat három évente cserélik, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy aztán javul is a helyzet, és valaki olyan kerül a posztra, aki a helyi környezetet ismeri. Tehát mondom még egyszer, ez csak egy párhuzam az én tapasztalatomból. Tehát senki sem szuperhős, hanem szakértőkről van szó, akik a könyvvizsgálati tevékenységet vizsgálják. Tehát, hogyha a könyvvizsgálat monitorozásáról vagy minőségértékeléséről van szó, akkor olyan személyeknek kell értékelni a könyvvizsgálati munkát, akik önmaguk is könyvvizsgálók, hiszen különben hogyan lennének képesek felmérni, hogy egy könyvvizsgálat jó-e vagy sem, és ez már egy elég bonyolult aztán persze, hogy a szakértők, a humán erőforrás finanszírozása vagy biztosítása is egy nehéz kérdés. Hát gyakorlatilag egy új testületet állítanánk itt fel az európai szintű felügyeletre. Aztán a, könyvvizs, ugye a jogszerinti könyvvizsgálat és a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása. Hát itt lehet összeférhetetlenségről beszélni, de nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Azt értem, hogy valami fajta kereteket meg kell teremteni a nem könyvvizsgálói szolgáltatások számára is, meg azt is biztosítani kell, hogy egy könyvvizsgáló feltárja a problémákat egy érintett céggel. Hát nyilván a valósággal kapcsolatban kell, hogy álljon az a könyvvizsgáló, mert nem vizsgálhatja a világűrből az érintett céget, hogy tehát nem tud úgy könyvvizsgálati tevékenységet végezni, hanem tudja, hogy hogyan és miért működik egy cég úgy, ahogy. Tehát javítani kell az, annak érdekében, hogy ne kelljen a számokkal bűvészkedni, a, amikor az auditori jelentés készül. Tehát pontosan tudnia kell a könyvvizsgálónak, hogy mi a valóság, és meg kell különböztetni a könyvvizsgálói szolgáltatásokat, illetve a nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat. Ezeket el kell választani egymástól, hogy elkerüljük, hogy valaki mondjuk rátegye a kezét az összesre az egyik kategóriában. Márk az előadó, és én egyébként az üzenetet, amit itt hallottam, nagyon szívesen továbbadom neki. Köszönöm. Elnök asszony. Aufschlag, der eine gute Diskussionsgrundlage ist und der an einigen Punkten. Köszönöm. Még egyszer a lehetőséget, elnök asszony. Egy dologra szeretnék koncentrálni, a rotációs kötelezettségre, többen beszéltek erről. Az elmúlt pár hét roppant izgalmas volt az én régiómban például a tíz legnagyobb cég területén. 2009-ben választottak meg képviselőnek, előtte azonban pont ilyen kérdésekkel foglalkoztam. Fontos, hogy az auditorok nagy cégekkel folyamatosan kapcsolatban álljanak. A legnagyobb nemzetközi cégek rendszeres, rendszerszerű elemzési értékelése egyre bonyolultabbá válik, és egyre fontosabbá is egyben. Hogyha az egyik cég ellenőriz eh, mindent, az összes leányvállalatot, akkor fontos, hogy összehasonlíthatóak legyenek ezek az elemzések, tehát a rendszer valahogy összevethető legyen. Ha ezt összehasonlítjuk az eddig eh, előállt problémákkal, a legnagyobb eh, német cégek, akik mondjuk száz éve ugyanazt az Audi céget eh, használják, de most hirtelen változtatniuk kellett, hogyha megkérdezzük őket, hogy mennyi idejükbe és energiájukba került, hogy ugyanazt az Audi színvonalat elérjék, mint korábban, mert globális nemzetközi cégekről van szó, e, és mert roppant összetett e, vállalati folyamatokat kell e, átvilágítani. Nos, tehát komoly idő és energia veszteségbe került ez. Ez legalább 5-6 év egy ekkora cég esetében, mielőtt az új auditor megint ugyanolyan színvonalú, teljes ellenőrzést, könyvvizsgálatot, átvilágítást tud végezni. Nos, ezt vegyük figyelembe, amikor rotációról beszélünk, hiszen jó néhány év betelik, mire egy új auditor valóban átlát egy ilyen nagy, bonyolult céget. Az átállás maga sem könnyű, azt kell vizsgálnunk, hogy mondjuk a hat év alatt, amennyibe telik ez az átállás, pontosan mennyi minden változik. Tehát ezek olyan szempontok, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, amikor erről a for, fontos kérdésről beszélünk. Természetesen hálásak vagyunk Kének, nagyon jó munkát tett le az asztalra, de erre mindenképpen szerettem volna emlékeztetni. Esetleg megoldás lehet az, Tehát egy, egy ellenőrző tanács, felügyeleti tanács eldönthetné, hogy a jelenlegi auditorral mennyire elégedettek. Miért, miért nem hagyhatnánk azt, hogy egy cég megtartsa az eddigi könyvvizsgálóját, hogyha azzal, azzal elégedett, Szerintem egy ilyen helyzet is elképzelhető, de ennek a megtartását is úgy kell eldönteni, hogy az átlátható legyen. Nem szabad itt megkötni a cégek kezét. Először is arról kell megállapodnunk, hogy eh, hány, milyen időszak, hány év kell eh, ahhoz, hogy eh, ezeket a cégeket eh, érdemben át tudják világítani, ellenőrizni tudják. Um, Köszönjük szépen! Nekem is van pár hozzáfűzni valóm, utolsóként, mert úgy látom más nem kért szót. A lot of your report, so I'll concentrate on the places where where perhaps I've got some slight difference. Az előttem hozzászólók is úgy tűnik, hogy pont olyan kérdéseket szóltak hozzá, amelyekben nekem is problémáim vannak, vagy úgy érzem, hogy javítani lehetne. A nem audit jellegű szolgáltatásokkal kapcsolatban az ECON küldöttség júliusban járt Amerikában. Az ottani felügyeleti szervek ki szakértői azt mondták, hogy az európai auditorok előtt meghajtják a fejüket, nagyra tartják őket, és nem lenne e, csak az auditálás lehetővé tenni nekik, mert az egyéb kiegészítő szolgáltatásokban nagyon komoly szakértelem e, van. Elnézést a tüszentésért, kedves kollégák, tehát azt mondták amerikai partnerink, hogy ha csak auditálással, könyvvizsgálással foglalkozó cégé butítani ezeket az audit cégeket, az, az, az butaság lenne. De az ő tapasztalatuk alapján ezt javasolták. értek azzal, hogy egyes nem audit jellegű szolgáltatásokat érdemes megtartani. Talán a lista hosszabb is lehetne, mint, mint jelenleg arra vonatkozóan, mit szabad és mit nem. Ami igazán foglalkoztat engem a négy nagy céggel kapcsolatban, az ugye az audit, a tanácsadás és a lobbizás. Szerintem a háromból elég lehet kettő. Kettő bőven elég. Úgy csoda új eredeti ötlet, mondhatják egyesek. De kicsit vérfertőzés jellege tört, amikor mind a hármat egy cég végzi talán értik, hogy mire gondolok, amikor itt az összeférhetetlenség szabályokat lefektetjük, ezt tartsuk szem előtt. Az ESMA, azaz az értékpapír és felügyelet kapcsán kicsit, hogy is mondjam, csak nem látok tisztán. Az Egyesült Királysággal kapcsolatban az ESMA egyes bizottságai felállhatnak úgy, hogy a felelős szabályozó részt vehet, nem kell mindig az érdekpapírfelügyeletnek meg ülni ezekben a bizottságokban. Itt minket főként a bankok foglalkoztatnak ez ügyben a pénzügyi stabilitás a célunk, az Európai Rendszerkockázati Tanács, a pénzügyi stabilitás elemzése pont az a felügyeleti szervektől eh, várható majd. Egyetértek, hogy egy kettős vagy hármas eh, megoldás lehetséges, nem csak a hármas. Néha az auditor is miért is ne eh, tárgyalhatna a, a, a felügyelettel, és nem feltétlenül csak az értékpapír felügyelettel. Tehát a közös bizottság, a felügyeleti hatóságok tekintetében az eszmának, tehát igen, van szerepe, van fontos szerepe, de az EGA, EGAOB szerepét is végig kell gondolni. Szerintem, ha az eszmát nem ha veszük ebbe be, az problémás. A közös audit valahogy a szívemhez nagyon közel áll, hogy áttérek a következő témára. Nekem tetszik ez a, ez a mizes madzag és bunkós bot, vagy hangolul répa és bot megközelítés. Tehát valahogy elrettenteni és valahogy ösztönözni is érdemes. Szerintem a rotáció nem rossz ötlet. Legyen mondjuk 14 év, mert az auditor megváltoztatása, leváltása rákényszerít mindenkit, hogy átgondoljon az ember dolgokat, folyamatokat, például a tender, a pályáztatás is ugyanezt. Valakivel tárgyaltam, akinek a auditorokat kellett kineveznie, mind Brit, Nagy-Britanniában, mind eh, Belgiumban, a kötelező tendereztetésen részt vettem, és önkéntes tendereztetésen is, és itt Belgiumban egyébként úgy gondoltam, hogy bejöttek a pályázók, mindenki nagyjából mindenki nagyjából ugyanazzal pályázott, és aztán általában azt kapja a megbízást, aki a legolcsóbb ajánlatot tette. De a kiválasztó testület a tagjaként azt kell mondjam, hogy mi, nekünk is végig kellett gondolnunk, hogy, hogy mit várunk az auditortól, a könyvvizsgálótól. Nekünk is át kellett bizonyos folyamatokat gondolnunk, tehát friss ötleteket, gondolatokat hozott ez a váltás, ez a tendereztetés. Szerintem az audit bizottságok is nagyon sokat tanulhatnak abból, hogyha végig kell csinálniuk egy ilyen tender folyamatot időként. Nem túl gyakran, mert ez sokba kerül, de hát nagy közérdekű vállalatokról, vagy a közérdeklődésére joggal számot tartó vállalatokról, jogalanyokról van szó. Tehát ilyen nagy cégek esetében van idejük, van, vagy jogalanyok esetében van, van erre idő és kapacitás. Igazából az auditornak is ilyenkor végig kell gondolnia azt, hogy mit is csinál és miért csinálja. Tehát az én tapasztalatom azt mutatja, hogy ez a rotáció, ez a tendereztetés nagyon érdekes dolgokhoz vezet, és e, ilyen esetekben eh, ezt a az elkényelmesedést meggátolja, ezt az állóvizet kicsit felkavarja. Mennyivel érdekesebb erről beszélni, és mennyivel könnyebb erről beszélni, mint ezt papírra vetni, de hát ezt én is tudom. Na, elmondtam végül semmi, a szívemet nyomta, nem tudom, hogy valaki akar-e még valamit mondani, nem, akkor kének adom vissza a szót. Thank you all for... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindenkinek a megjegyzéseit. Én voltam az árnyék előadója, hogy az előző saját kezdeményezésű jelentős, jelentésnek is, úgyhogy elég alaposan átbeszéltük a dolgokat, de mégis ugyanazokat a kérdéseket vita, vitatjuk újra, ahol karácsony, mint amelyeknél karácsony előtt tartottunk. Azért én úgy gondolom, és szerintem egyhangú ebben a véleményünk, hogy az auditbizottságokat eh, formalizált rendszerben kell működtetni. Nem, ezek nem informális testületek, igenis legitim testületek, amelyeknek valóban döntéshozatali hatáskörökkel kell rendelkezni, cég, cégeken belül, különösen nemzetközi nagy cégeken belül. Tehát kell valami formalizált rendszer, amit a részvényesek jóvá hagynak rendszeresen, mondjuk évente és ennek kell minden kérdést lefedni. A rotációt, a pályáztatást, a könyvvizsgálati és nem könyvvizsgálati szolgáltatásokat, és így tovább. És nagyon sok ilyen bizottság, amely működik ezekben a hatalmas vállalatokban Európában. Én nem csak a brit cégekkel tárgyaltam, hanem tényleg 27 tagállamon belül vannak ilyenek, és ezeknek a bizottságoknak az elnökei engem arról biztosítottak, hogy már van ilyen formalizált rendszer, és gyakorlatilag a zéró tolerancia politikát alkalmaznak. Tehát, hogyha egy könyvvizsgáló, amely a jogszerinti könyvvizsgálatot elvégzi, bármilyen fajta nem könyvvizsgálói szolgáltatást nyújt, teljesen mindegy, hogy milyen pénzbeli értéke van annak, erről be kell számolnia, és az audit bizottságnak ezt jóvá kell hagynia. Tehát én nagyon sok évet töltöttem a vállalati számlák tanulmányozásával, ezt, ezzel kerestem a kenyeremet. Hát jobb egyébként, hogyha megfizetik az embert ezért, mint hogyha nem. 2008 előtt ezek az elszámolások igencsak ködösek voltak, el kell, hogy mondjam, és ehhez képest azért javult a helyzet, tehát az audit bizottságok szerepe 2008 után jelentősen javult, erősödött. Nagyon sok országban nem voltak ilyenek 2008 előtt, és most már vannak, és nagyon sok esetben igen aktívak a cégvezetésben, és hát természetesen a könyvvizsgálói szolgáltatásokat, a kockázatmenedzsmentet vizsgálják. A részvényesek feladata is kritikus, hiszen őket szolgálja ki ez a testület, és nyilvánvaló, hogy a cég tulajdonosai és a részvényesek kell, hogy garantálják azt, vagy biztosítják azt, hogy valóban meglegyennek a jogi keretek amelyeknek meg kell felelni a könyvvizsgálatnak. Aztán a társasági jogi irányelvben láttuk azt is, hogy volt ez a partnerrotáció, de hát ezek még meg se történtek, ezek a rotációk a nyolcadik vállalati ö, jogi irányelvben, amit ugye előírtak. Tehát nem tudjuk, hogy hatékony-e ez vagy sem. Még az is lehet, hogy kiderül, hogy nincs szükség ö, teljes céges, komplett céges rotációra. Azért mondom, hogy fontos, hogy arányosan járjunk el most. Legyen, vannak itt igen komoly felülvizsgálati klauzulák, amelyekkel fel tudjuk mérni az általunk már elfogadott intézkedések hatását, amelyek még ugye nem tudták teljesen kifejteni a hatásukat az auditok minőségére vonatkozóan. Szerintem ebben azért látható a konszenzus, tehát abban mindenki egyetért, hogy milyen irányba mozdulunk el, mert mindenki azt szeretné, hogy tényleg verseny legyen az audit piacon, Kérdés, hogy hogy jutunk el oda, és milyen intézkedések az arányosak. Én remélem, hogy majd meglátjuk, hogy a különböző cégek ugye milyen különböző válaszokkal állnak elő, hogy ezt hogy teremtsék meg, de az audit bizottságok fogják ezt megfogalmazni és megmagyarázni a részvényeseiknek, hogy mit tesznek és miért, és visszatérek a nemzetközi standardekhez. Nagyon sok cég, ami egyébként közérdeklődése számot tartó jogalany, globális jellegű egyébként is, tehát arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy úgy is az IASB és egyéb standardeknek meg kell, hogy feleljenek tehát ne feledkezzünk meg a globális aspektusáról ennek a kérdésnek. Van még rengeteg dolog. A, az amerikai törvényben, ami nekem nem tetszik, de ami a Szerbén Oxley törvényben, ami nekem nem tetszik, de azért az benne van, hogy ugye itt pénzügyi termékekről van szó, saját dolgozókról, tehát a probléma mondjuk felmerülhet, hogy tényleg, hogyha nagyon gyakran cserélgetik az auditorokat, akkor persze nem lehet minden egyes, mondjuk mit tudom én, nyugdíj vagy biztosítási terméket garantálni. Tehát azért vannak itt a rotációval, a gyakori rotációval kapcsolatban gondok a pénzügyi szolgáltatás nyújtó cégeknél, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy vannak ennek bizonyos korlátai. De hát lehet, hogy mondjuk ebből a, a szárbénokli törvényből kellene kivenni egy-két klauzulát és átépíteni ide, ezekre a termékekre vonatkozóan be lehetne építeni külön. Úgy, ahogy az az amerikai törvényben is működik. Tehát nagyon-nagyon keskeny vagy kis picike szeletről van itt szó, de hát akkor itt lehetne ezt alkalmazni, ami a felügyeletet illeti. Én nyitott vagyok a vitára, nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy megnézegettem, hogy Európában hol milyen intézmény végzi ezt a feladatot, de én tényleg a névből láttam. Tehát tényleg, hogyha az értékpapírpiaci hatóság, ugye az ez ma, hát ez már a névből kiderül, hogy nem ez az a hatóság, amelynek a feladata lenne. Ez lehet, hogy az EBA mondjuk jobban el tudna látni ezt a feladatot, hiszen pénzintézetekkel foglalkozik. De én nekem eleve megvolt már ez a dilemmám, hogy most akkor ki is a felelős, ezért úgy gondoltam, hogy mondjuk mi lenne, hogyha egy olyan testületet találnánk, amelynek már eleve megvan a szakértelme, és ez volt a könyvvizsgálók felügyeleti testületei európai csoportja, mert lehet, hogy a végén, hogyha ezt a testületet kérnénk meg, akkor jobb eredmény lenne, az ezmán belül kevesebb, mint egy fő van, aki az auditért felelős. Tehát a 27 EU tagállamban a könyvvizsgálati kérdésekért egyetlen egy ember felelős, hát ez egész egyszerűen nevetséges, hát ez elfogadhatatlan, hogy egy ember, sőt még nincs is egy ember sem, aki a 27 tagállam felügyeleti testületeinek a munkáját koordinálját, ez nonsens. Azért mondom, hogy ha az EGAOB-t választjuk, ez már eleve jól működik, és magasabb szintű feladatokat is ellát, akkor szerintem megkaphatnánk azt a minőséget, amit szeretnénk, sokkal gyorsabban elérnénk az egységes standardeket Európában, mint hogyha a többiek közül próbálnánk választani. De hát nagyon remélem, hogy konszenzusra jöttünk. Itt vannak olyan kérdések, ahol könnyű lesz megtalálni a konszenzust. A célunk az ugyanaz, növekedjen a verseny, és javuljon a könyvvizsgálat minősége, és természetesen a nem könyvvizsgálói szolgáltatások esetén is. Az, hogy hogyan jutunk oda, hát igen, erről lehet vitázni és tárgyalni. Okay, thank you. Köszönöm szépen. A módosítók leadási határideje október 25, módosítók megvitatása november 19-én, szavazás december 3-án a szabizottságban, az illetékes szabizottsága a zsűri december 18-án szavaz majd. Most pedig rátérünk a hatos napi rendi pontra, amely az LKB 2011-es évi éves jelentése, Marisa Matthias a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ha megengedik, egy pár kulcs fontosságú elemet ismertetnénk. Nagyon röviden ismertem a, ismertetem a jelentést, hiszen minden kolléga megkapta a jelentést. Ha megengedik, végignézem a fő elemeket és a jelentés szervezését. A, amint tudják, négy csoportba osztom a jelentésemet, négy kérdéscsoport köré építem. Nem csak az LKB szerepét nézem meg, hanem a monetáris politikák kérdését is megvizsgálom. És látják, az első rész a monetáris politika, a másik a pénzügyi válság az LKV-ban, a harmadik a banki unió, a negyedik pedig intézményi kérdések. Azt hiszem, ezek nagyon fontosak az LKV tevékenységének felmérése szempontjából. Nagyon röviden, amely monetáris politikát illeti, megpróbáltam a az LKB jellemzőit 2011 során megvizsgálni. Azon tevékenységét, amely az ástabilitáshoz, az inflációhoz kapcsolódik. Két időszakot határoztam meg. Önök ismerik itt a bizottságban ezeket. Az első időszakot a kamatlábak emelkedése jellemezte, ahogy én látom. Aránytalan volt ez a kamatláb emelés. Az inflációhoz képes aránytalan volt a kamatlábak emelése, mert a kamatlábak nem struktúrális problémákból, hanem a helyzetből adottak. A második időszak az, amikor vissza csökkentek a kamatlábak egy az eredeti értékre. Ismerik az ezzel kapcsolatos álláspontomat, ha megengedik, három fő kérdést emelnék ki 2011-el kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a családi vállalkozások és KKV-k esetében a számok alacsonyabbak, éppen az ellenkezőjét látjuk, nagyon alacsony a likviditási szint a 2011-es év második felében. Ezek nagyon aggasztó adatok szerintem, és ha úgy gondolják, hogy ez az LKB monetáris politikának hatékonysága szempontjából jelentenek problémát, hát igen. A második dolog világosá akartam tenni azt, hogy az LKB helyesen lépett fel, amikor meghatározta azt, hogy vannak problémák a monetáris rendszerben, mindazonáltal továbbra is változtatnak a politikájukon, és nem szabnak semmilyen feltételt a bizonyos alapok esetében. A hitelek, kölcsönök, amelyeket a családok és ká- családi vállalkozások és KKV kapnak, azt hiszem, hogy ezt is meg kellene nézni a monetáris politika szemszögéből. Ezek az első részhez, a monetáris politikához tartozó témák, ami a második részt illeti a válságot. Nagyon fontos elemezni, az LKB hogyan is reagált erre. Mindannyian tudjuk, hogy most válság van, tudjuk, hogy mindenütt megszorító intézkedéseket vezetnek be. A megszorító intézkedéseket nagyon sok országban alkalmaztak, tudjuk, hogy ezek hozzájárultak kétségkívül az egész európai, az eurozónán áthaladó E, járványszerű jelenséghez, tehát ezek kvázi, ezek a hatások átadódtak. Én több pontot megemlítettem, e, amelyek alapvető fontosságúak. Először is az LKB mandátuma. Ez valódi probléma, már többször említettem a múltban. Az LKB továbbra is olyan mandátummal rendelkezik, amely az infláció megfékezéséhez kapcsolódik, ami a mandátumból adódó következményeket illeti, ezen következmények hatása a foglalkoztatásos növekedésre nem teljesen e, világos, illetve hát az okozati összefüggés szerintünk világos. Ez egy alapvető probléma, amelyet meg akartam nézni. A második probléma az, hogy az LKB nagyon is korlátozott mandátuma mellett, azt hiszem világosá tettem, a jelentésben. Annak ellenére nagyon is korlátozott ez a mandátum, kivetképpen, hogyha megnézzük, hogy mivel kell most szembenézniük a válság idején, túlléptek többször is a mandátumokon, a hatáskörükön, azzal az érveléssel, hogy minden, ami a jelenlegi helyzetben történt, a hivatalos hatáskörükön belül történt, lehet, hogy így van, de azt hiszem, hogy az LKB nagyon is a beavatkozott nagyon sok ország monetáris politikájába, a privatizációba, a foglalkoztatás politikába. A mandátumokkal kapcsolatban hát volna mit hozzátennem, vagy elmondanom. Nem lehet ezt folytatni, ezt a vonalat. Itt egyenlőtlenségről lehet szólni, ha megnézzük az eurózónán belüli fejleményeket, a mandátum egyre nagyobb problémát okoz, ezt meg kell néznünk. Nem hiszem, hogy ez az az idő, nem tudom, most kell erről beszélni, de hát tudjuk, hogy mik a következményei az LKB fellépésének. Remélem, hogy megfelelő eszközeink és feltételeink lesznek, amelyek segítségével meg lehet változtatni ezt a mandátumot a jövőben. Az utolsó két pont, a bankúni, banki unió. Ahogy már említettem, nyilván tisztában vannak azzal, hogy eh, itt van a Banki Unió projektje, a Banki Unió és az ahhoz kapcsolódó kérdések. Központi kérdés ez, ha valóban szembe akarunk szállni a válság okozta problémákkal, akkor szembe is kell néznünk azzal a helyzettel, hogy van egy olyan javaslat, amely egy eh, európai banki hatóságot akar létrehozni, ugyanakkor továbbra is a válság megoldó eszközzel kívánunk együtt haladni, amely nemzeti szinten található párhuzamosan. Ha ezt a két problémát nem tudjuk összeegyeztetni, nem lesz hatékony projektünk, amely segítségével megoldható a jelenlegi probléma. Aztán azt is szerettem volna elmondani, hogy oda kell figyelnünk arra, ami az el- elszámoltatóságot életé, olyan döntéseket hoznak, amelyek súlyos hatással vannak az állampolgárok életére, és hiányzik a demokratikus ellenőrzés, a demokratikus felügyelet. És azt hiszem, hogy ez integrált része annak, ahogy az unió működik. Éppen ezért nagyobb figyelmet kell szentelnünk ennek a kérdésnek Jobban oda kell figyelnünk az elszámolthatótlanságra, hogy milyen szerepe van a parlamentnek, és csak az intézményi kérdésekre néhány szót, néhány javaslatot említenék meg. Azt mondtam, hogy az LKB-nak önértékelési folyamatot kellene elindítania. Minden tevékenységi területet meg kellene vizsgálnia. Kiváltképpen meg kell nézni, hogy milyen hatása vannak kiigazítási programoknak az eurozóna országaiban. Utolsó pontom, talán a leg, nem legkevésbé fontos, meg kell nézniük azt, hogy mi az hatása annak, hogy nincsenek az LKB igazgató tanácsában nők. Figyelmen kívül hagyják a nemek között egyenlőséget. Ez többször előkerült már ez a kérdés, súlyos probléma, amely azt hiszem eh, rámutat arra, hogy ellentmondás van az Európai Bizottság javaslatai és e között, mert az Európai Bizottság azt szeretné, hogy a több gazdasági vezető szerepbe nő kerülne, azt hiszem, hogy van most mit gondolkozni, bizonyára kollégáimnak is van egy-két gondolatuk ezzel kapcsolatban, tehát vannak talán vannak alternatív ö, hozzászólásaik. Éppen ezért ö, nyitott vagyok a megjegyzésekre, és természetesen figyelembe veszem őket, feljegyzem őket, mert azt hiszem, hogy az LKB szerepe átgondolandó a jelenlegi helyzetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ildikó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Azt a négy pontot szeretném érinteni, ami négy pontot ő is végigtaglalt a jelentésében, de mielőtt erre rátérnék, alapjaiban szeretnék egy általános megjegyzést megfogalmazni összességében a jelentést lerónak vélem és kevés ajánlás ösztönzés kérés megfogalmazó részt látok benne miközben mindannyian tudjuk és sokszor elmondtuk hogy az ekb nak a helyzete feladatköre prioritása az elmúlt évben jelentősen megváltozott. s ha pontonként megyek sorba ahogy a jelentéstevő tette akkor az ő kiindulási pontja az volt hogy az ekb kétszer emelt kamatot majd kétszer csökkentett kamatot és ez gy is van azonban bennünket szerintem itt a parlamentben az kell hogy érdekeljen hogy miért volt ez mi volt ennek az oka mi volt az indokoltsága és mi volt a hatása vagyis egy olyan hatásmechanizmust egy olyan eh, beszámolási rendszert kellene megkapnunk az ekb tól aminek alapján ez nyilvánvaló lenne és erre kellene egy ajánlást kérést megfogalmaznunk a másik ugyanilyen megállaptás hogy a magánszektorhoz kihelyezett kölcsönök hitelek aránya folyamatosan csökken. ez tényhelyzet. valóban hogyha ez gy marad akkor kétséges lesz hosszú távon a válságkezelés és az ekb árstabilitást meghatározó szerepének hatásfoka. de nekünk nem a a fontos mert hogy ezt megtette az ekb is a jelentésébe hanem a miértre való rákérdezés. az államadósság ugyanilyen megállaptás drasztikusan növekedett. hát azt kellene kidolgoznunk azt a rendszert aminek alapján jelzést kapnánk arról hogy e, növekszik és miért növekszik vagyis ezt a monitoring rendszert amiről beszéltem az utolsó általános megjegyzésem az indoklás részben az ekb fellépésének a e, megváltoztatása mégpedig az inflációs kontroll alatt tartás helyett a növekedés és munkahelyteremtés ez a gondolat jelenik meg a jelentésben. hát ez akkor valósulhatna meg hogyha az unió nem gazdasági alapon gazdasági érdekek mentén született volna meg hanem szociális unió néven létezne. vagy e, e, egy másik megközeltés ami szerintem érdemes megfontolni bár az irányát érzem Eh, de a demokratikus legitimitási ily módon eh, történő megkérdőjelezése az ekb nek szerintem túlzó a rendszerben. nyilvánvaló hogy az ekb t a szerződések hvták léletre azok adják meg a keretét minden tagállam ratifikálta tehát eleve legitim ez az egész eh, szervezet működésének és tevékenységének esetleges kiterjesztésével kapcsolatosan persze lehetnek kérdéseink a monetáris politika részéhez kapcsolódóan e, itt megállaptja a jelentéstevő hogy a two thousand and eleven es infláció emelkedése főleg az energiaárak emelkedése miatt történt. ez gy volt és rendben is van. inkább a kérdés az hogy ha ez az összefüggés igaz ha van közöttük kapcsolat akkor mi következik ebből mi a megoldás a jövőre nézve mert hogy nyilvánvaló hogy az energiaárak nem fognak stagnálni azóta is növekedtek. megmondom őszintén a betéti rendelkezésre állás kamatlábának negatv értékre csökkentését eh, itt eh, túlzónak éreztem ebbe a jelentésbe úgyhogy erről majd szeretnék még beszélni a jelentéstevővel is. Eh, a gazdasági válság és az ekb résszel kapcsolatban itt a thirteen as pontban a tervezet hiányolja az ekb fellépését az adósság átütemezés kapcsán. hát nem lép fel az ekb mert alapvetően nem ez a feladata viszont nagyon fontos amire a jelentéstevő felhvja a figyelmet hogy az ekb az értékpapérpiac program keretében olyan jelentős nyereségeket könyvel el amelyek a romló finanszrozási feltételek miatt váltak lehetségessé tehát likviditási bőség van az ekb nél ami érdemes megfontolni. a bankuniós résszel kapcsolatosan az árnyékbankrendszer kérdése felmerül ez valóban időszerű de azért erre volt már egy jelentésünk korábban ami ezt a kérdést taglalta és nyilván lesz a jövőben is tehát nem ennek a jelentésnek a keretében kell keresni. ami pedig a nemzeti finanszrozó mechanizmusok problematikáját érinti én azt gondolom hogy az helyén van hogy a bankok a tevékenységüket nemzeti szinten végzik és nagyon fontos hogy nemzeti felügyeletek és finanszrozó mechanizmusok mellett végzik ezt. tehát fontos a nemzeti szintnek a megtartása ebben a rendszerben még a most formálódó új felügyeleti rendszerre is ez igaz merthogy maga az ekb ezt meg, az elnök úrtól is hallottuk képtelen twenty seven különböző bankrendszert teljes körűen átlátni rendszerszinten felügyelni a nemzeti hatóságok nélkül és a lokális tudás és lokális ismeretek nélkül. az intézményi kérdéshez kapcsolódóan két megjegyzésem lenne Ez az első a kritikus önértékelés számomra ez a kritikus önértékelés inkább egy erkölcsi mérce és nem egy gazdasági megfontolás. nekünk sokkal fontosabb hogyha az erkölcsi mérce egy önértékelés helyett nagyon jól használható hatástanulmányokat és monitoringrendszert kérünk az ekb től. ilyen megfontolások alapján én nem tartom időszerűnek de természetesen nyitott ez a kérdés hogy szerződésmódostást kérjünk annak érdekében hogy az ekb az ep közvetlen ellenőrzése alá kerüljön vagy legalábbis nekem a, a javaslatból ez jött ki e, abban viszont maximálisan egyetértek hogy az európai parlament által jóváhagyandó legyen az éves célkitűzése az ekb nek és ezt e, mi e, a bizottságban is tárgyaljuk. amit én szeretnék javasolni E, mint egy új elem talán és a jelentés irányát is egy picit hogyha lehetne e, megváltoztatni ebben a tekintetben. E, nyilvánvaló az ekb nek a megváltozott szerepköre miatt szükséges ez a megváltoztatás de hát ezt egyeztetni kell a szakszolgálattal és a, a bizottságnak a titkárságával is hogy a jövőre nézve egy olyan jelentés kialaktását célozzuk meg amely nem ex post rja le a helyzeteket hanem hatást mutat igazolja a döntéseknek az indokoltságát helyességét igazolja azt hogy az ekb megnövekedett feladatrendszerében egy struktúrát tudunk eh, és egy prioritást felálltani és azt hogy az ekb monetáris politikáját és döntéseit és ezek okát valóban eh, megismerhessük sokszor van lehetőségünk arra hogy monetáris párbeszédet folytassunk az ekb elnökével itt a bizottságon belül is azonban ezeket én nem érzem elég eh, hatékonynak és nem érzem elég konstruktvnak és eh, valójában a javaslatainkat és a megfogalmazott kérésünket meg visszacsatolás nélkülinek érzem és gy egy kicsit következmény nélkülinek. Eh, jó lenne hogyha ebben a jelentésben ami egy nagyon tartalmas anyag mármint az ekb jelentésében évről évre eh, amit olvashatunk lenne egy utolsó fejezet mint általában minden éves beszámolóban egyébként van a következő évre történő kitekintés egy összefoglalás arra nézve hogy mi lesz a következő évben milyen változások. az egész jelentés utólagos és közben évközben történik meg a tárgyalás ezért célszerű lenne hogyha az addig eltelt időszakról is valami kitekintést adhatna a jelentés természetesen nem teljes körűen és benne a célkitűzések az elért célkitűzéseknek a bemutatásával is. körülbelül ezeket az irányokat szánom a módostóimnak még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek tényleg alapos munkát végzett és várom az együttműködésnek a lehetőségét. köszönöm szépen elnök úr! Köszönöm szépen. Jem kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel tanulmányoztam Marisa Matias jelentését az LKB 2011-es éves jelentéséről szó jelentés van, és nagy mértékben támogatom diagnózisát. A jelentés tevő felhívta a figyelmet a monetáris politika 2011-es e, inkoherens fellépésére, és felhívta a figyelmet arra, hogy hogyan is, milyen vitatható módon emelték meg a kamatlábakat az éve első felében. A kamatlábak emelése elfolytotta a nagyon is pici gazdasági fellendülési kísérletet. Ami a konvenciós és nem konvenciós eszközöket illeti, hát ezek az év másik felében inkább elterjedtek, de Matthias asszonyal egyetértve azt mondta, nem, hogy a rossz már bekövetkezett az első fél évben. Tehát a másik fél év javítása hát nem sokat segített. Ami a politikai frakcióm nézeteit illeti, azzal kapcsolatban elmondanám, hogy vannak bizonyos ellentmondások, amelyeket a jelentéstevő kiemel az LKB tevékenységét illetően. Ellentmondás, eh, ami az államok elleni fellépés illeti, és nem mindig a bankok ellen léptek fel. Ellentmondás van a között, hogy támogatni kell a törékeny eurózónán belüli gazdaságokat, és hihetetlen profitot, nyereséget eh, teremtette az LKB a kormányok az államok kárára. Ami az LKB-t illeti, amely támogatni kívánja az államokat, igazából a bankokat támogatja, További ellentmondás van egy olyan LKB, nem szeretné, ha diktálnának neki az államok, de mégis a költségvetés politikában az LKB néhány kormányra ráerőltet politikákat. Tehát túllép a mandátumán, az LKB mármint. A jelentéstervezet rámutat arra is, hogy a monetáris politikát hogyan lehet optimalizálni egy eurozónában, olyan eurozónában, ahol jelentős makrogazdasági divergenciák vannak. Ez az ellenzés összhangban van a mi elemzésünkkel, hogyan lehet eh, a gazdasági monetáris unió irányítását kialakítani, hogyan lehet létrehozni végül egy hatékony eh, politikai mixet eh, a költségvetési politikákat illetően és az eurózónában és minden tagállamban. Ebben az értelemben, ha a monetáris politika helyre tudja állítani az alacsony kamatlábak légkörét, akkor figyelembe vehetjük azt, hogy a hitel kérelmek alacsonyak maradnak, szintjük már mint, és ez egy, egyfajta befektetési csőd a helyzetet alakul ki, alakít ki Európában. Azt gondolom, hogy Európának jó lenne a tagállamok költségvetési politikájában nem beleszólni. Azt gondolom, hogy más jelentéseben is szóltunk erről a kérdés, hogy a költségvetés mennyire közösségi szintű politika. Ami ezt a jelentést illeti, nagyon fontos időszakban készült el, és a szocista frakció nevében ki fogom egészíteni jelentéstevő elemzését. Köszönöm. Thank you. Mr. Ramon Tremosa Bal. Tremosa Balszesz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak pár megjegyzéssel élnék Marisa Matthias jelentésével kapcsolatban, amiről most itt beszélünk. Először is egyetértek néhány pontban, például amikor a monetáris politikáról beszélünk, egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy vannak problémák, azzal, hogy a hitelek valóban megérkeznek-e a KKV-khoz bizonyos országokban. Olyan országról is van szó, hogy egyetértünk ezzel a ponttal kapcsolatban is, hogy több feltét kell szabni a jövőben, hogyha az EKB továbbra is pénzt ad a bankoknak, mert úgy gondoljuk, hogy egy előfeltétele a válságból való kilábalásnak az, hogyha helyreállítjuk a hitelállomány folyósítását a KKV-khez. Ebben egyetértek. Nem egyetértünk a banki unióval kapcsolatban, és amit ön említett, amit a jelentéstevő itt ír a bankunióról, szerintem ez nem hibás. Ebben is sok a az egyetértés. Szerintem ön nem téved, amikor a banki unióban található ellentmondásokra hívja fel a figyelmet. És persze minket aggaszt az is, hogy nincs elég nő az LKB vezetőségében. Emlékszem, hogy Ole Schmidt tavaly kérte, hogy ezen változtassanak, és az én frakción beli kollégák is úgy gondolják, hogy ez nem helyes. Tehát mi a jelentéstevő több ponton támogatni tudjuk, de nem tetszik nekünk néhány kifejezés, amely itt található a jelentésben. Például, amikor megszorításról beszélünk. Nem egyetek egyet ezzel a ponttal, mert például egy olyan országból érkeztem, most Magyarországból, hát idén majdnem 9%-os államháztatás hiány meg fog szűnni 8-9-10 százalék közötti állam házatási hiányról beszélnek, és még nem lett volna megszerető intézkedés Spanyolországban. Nagyon érdekes vitát folytatunk a többi jelentéstevővel, de nem tudom, hogy a szocialista frakció véleménye ugyanaz lesz-e. Nem tudom, hogy a jelentéstevőhöz közelítenek-e önök, mert emlékszem, hogy Mátén Sóc eh, elnök úr tavaly májusban Barcelonába érkezett, nyilvános vitát folytattunk vele, és megkérdeztem tőle, hogy mi Martin Schulz véleménye a megszorító intézkedésekről és az államházatási hiányról. Azt mondta, hogy egy kiegyenlített költségvetés támogat, így lehet a közszolgáltatásokat fenntartani hosszú távon. És természetesen múlt héten egy másik vita során, az ekonomizásokban beszéltünk, nagyon Szeretem Jóran Perszont, a volt svéd miniszterelnököt találkoztam vele a parlamentben. Gyakran találkozom vele, mert egy Európai Erdészeti Politikai Kutatóintézet vezetőjeként jár itt. A 94-es svéd válság kezeléséről beszélt. Egy év alatt lecsökkentette a közkiadásokat 10%-a csökkent, a GDP 10%-a csökkentette. Ez valódi megszorítás. Két évvel később Svédország fellendült. Nem tudom, hogy az önök frakciója ön támogatja majd ideológiai szempontból, de minden esetre mi erről fogunk beszélni. A jelentéstevő beszél a megszorításról, ami a stabilitás hiányának egyik fő problémája. Azt hiszem, hogy a rossz politikusok és a kötvénypolitika okozta sok ország bukását. Volt olyan ország, amely a hivatalos statisztikákon alapulva hozott döntéseket. Ez egy olyan probléma, amely nem az LKB hibája, ez a bizalmi válság, amely kialakult az Európai Unió néhány államában. Módosítókat fogunk beterjeszteni, mert nem értünk egyet azzal, ahogy a jelentéstevő az LKB szerepéről és a gazdasági válságról beszél. Hát ennyi lett volna. Benyújtjuk a módosítóinkat, Biztos nagyon érdekes vitát folytatunk majd a többiekkel. Okay, is there... Jó, van-e még valaki, aki Sven helyet beugrik a zöldek nevében? Nem, akkor Dirk, Dirk. Zsoli, Éva Zsoli asszony. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, Marisa Matiasnak, jelentéstervezetét. Aktívan hozzá fogunk járulni a jelentéstervezet tovább fejlesztéséhez, hogy egy olyan kompromisszumot dolgozunk ki, amelyet a többség el tud majd fogadni. Úgy gondoljuk, hogy ki kell egészíteni a jelentéstervezetet több gondolattal, amely az LKB 2014 es monetáris politikájára vonatkozik. Előre és egy picit visszapillantva is megfogalmazzunk majd módosítókat, beszélünk majd a megerősített GMO-ról visszamenőleg, vissza fogunk térni több elemzésre, amely 2011-re vonatkozik a monetáris politika területén, és az első LTR-óra 2011. 2011. december óta fontos szerepet játszott annak érdekében, hogy elkerüljünk egy kredit, egy hitelválságot. Európai és világszinten. A jelentéstevő asszonynal egyetértünk a hatós bekezdésben foglaltakkal. Ez felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen ki kell emelni a feltételek hiányát. Úgy gondoljuk, hogy a kondicionalitás nagy hiánya nagy veszélyeket rejt, és a Bank of England példáját fogjuk említeni, amely az államkincstárral közösen megfelelő likviditási feltételeket dolgozott ki, amelyek segítségével a KKV-k hozzáférhettek hitelekhez. Szerintem meg kellene említeni ezt a, az Egyesült Királyságbeli példát. Ami 2011-et illeti, az LKB szerepe a trojkában, amikor értékeljük az Európai Parlament által készített tanulmányban ezt a szerepet, úgy gondoljuk, hogy az ilyen szerepvállalás nem mentes az összeférhetetlenségtől. Ez a pont is mindenképpen bekerül, be kell kerüljön a jelentéstervezetbe. A kontinuitás az elmúlt két év jelentésével kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az átláthatóság, amit az LKB-nak biztosítani kellene, ami a sürgősségi likviditási eszközöket illeti, amelyeket a nemzeti jegybankok biztosítanak az LKB égisze alatt az eurozónán belül. Itt is átláthatóságra van szükség az LKB mérlegét illetően is, milyen, nem, milyen váltókról is van szó esetleg ebben az eszközegyüttesben. Már régóta kérjük azt, hogy a jegyzőkönyveket tegyék közzé az LKB igazgató tanácsában. Úgy gondoljuk, hogy a jövőre vonatkozó elemeket is be kell építeni jelentéstervezetbe, mármint arról, hogy az LKB milyen szerepet játszik a GMU jövőjében, a megerősített gazdaság és monetáris unióban, és a demokratikus ellenőrzés területén. Én a zöldek nevében örömmel egészítem ki módosítóinkkal a jelentés tervezetet, amelyet Marisa Matthias asszony készített. Köszönöm szépen. Thank you very much. I'm, I... Köszönöm szépen. Hát el kell, hogy mondjam mindenkinek, hogy az angol központi bank most a pénzügyminisztériummal együtt lépni próbál, mi valami hasonlót próbálunk elérni CRD ügyben, de hogyha nem, tehát ugye akkor nem lesz ráengedély a maximális harmonizáció értelmében. Elég régen volt az, hogy egy hasonló javaslatot írtam erről, ami szert az Európai Unió, ami az egész Európai Unióra vonatkozna, még mindig küzdünk azért, hogy ezt elérjük. Dörknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy most nem fogok az angol központi bankra hivatkozni, hanem a jegybank helyett Matthias asszonynak mondok köszönetet a jelentéséért, és elmondom, hogy osztom aggájait az egyre növekvő likviditás kapcsán, amit 2011-ben figyeltek meg. És ugye a hosszú távú refinanszírozási műveletekről is látszik, hogy nem tudtak elérni a céljukat, nem sikerült növelni a hitelezést, a háztartások felé. Három éves stabilitást reméltek a bankszektorban, de csak néhány hónapot sikerült teljesíteni. Viszont vannak más dolgok, amelyeken nem értek egyet, amelyeket az előadó említ, például az LKB szerepköre, mit tegyen a válságban. Matthias asszonyal tehát nem értek egyet, én inkább arra figyelmeztetnék mindenkit, hogy non-standard intézkedéseket, mint az úgynevezett kvantitatív easinget, könnyítést ne alkalmazzanak az LKB e szerepe, az LKB e tulajdonképpen az EMO egyik alapillérét ásta alá, az ástabilitásra való kizárólagos összpontosítását, és az LKB e túlmegy a mandátumán, politikai szerepet játszik szinte azzal, hogy monitorozza, illetve finanszírozza a hiányt Szerintem a kockázatokat kellett volna beazonosítani az Európai Parlament jelentésében, például a morális kockázatokat, amivel ez, ez jár. Végül pedig az LKB mérlege is elég rossz állapotban van. Most már gyakorlatilag egyharmada az EU perifériájára szorul, tehát az LKB rossz kategóriájú bank lett, és ez komolyan aggaszt engem. Szerintem nagyon kritikusnak kell lennünk az LKB felé ebben a jelentésben, és én ezért módosítókat fogok benyújtani, remélem, hogy együtt tudunk majd dolgozni, és kompromisszumokat tudunk találni konstruktív szellemben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó, mondja az elnök asszony, Thomas Mann következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, Mátész asszonynak köszönöm szépen azt a jelent, ezt a jelentést. A kollégák utaltak arra, hogy erőteljesen fogalmaz a jelentés, azzal nem vádolhatjuk meg, hogy nagyon is óvatosan, kesztyűs kézzel bánt volna a témával. Nagyon olyan álláspontokat fogalmazott meg, ahol azért ellentmondás szerű sokszínűséget érzékelek a banki unió, 20 és 20-23-as bekezdésig a banki uniónak hát működőképesség kell vállalnia. Ki lesz ezért felelős? Az ezért nem azért csináljuk, hogy zérjedbe tartsuk a bankokat, a, azok a bankok, amelyek nem érdemlik meg. Arról kell gondoskodnunk, hogy legyen egy olyan finanszírozási lehetőségünk, ahol a KKV-k is részesülhessenek ebben, és a fogyasztók is. Ez egy fontos téma. Az alapvető dolog az, hogy az árnyék banki rendszeren kellene felülemelkedni. Ez mindenkinek szívügye. A kérdés tartozik ide? A banki rendszereknél a 60 ezer bank, vagy a nagy bankok, amelyek globálisan lépnek fel. Az Európai Központi Bank maga, hoz, maga képes arra, hogy áttekintse ezt a banki helyzetet? Én frankfurti vagyok, egyre nőnek az LKB tornyai, azt látom. Hát helyük az van power, hatáskör, férfiak, nők, hát nincs ezek gond. De hogy lehet szétválasztani a különböző feladatköröket? A feladatok szétválasztáshoz tartozik az is, hogy a nemzeti intézményeket bevonjuk. Németországban a Báfén például az, a német banki felügyeletet. Ez egy nagyon fontos elem. Itt azt hiszem, hogy eltérünk a jelentéstevő asszonytól. Ami az intézményügyeket témáját illeti. Ott is más az álláspontunk. Kritikus önértékelés, ezt említették. Azt hiszem, hogy ez kevés. Meg kéne néznünk, hogy hol teljesítettünk jól, hol voltunk sikeresek, és hol kell újabb hangsúlyokat fektetnünk. Az LKB intézkedéseibe kapcsolatban na most állandóan lehet-e állami kötvényeket kiadni olyan országokban, ahol vannak eh, kétségeink? Drági és elődei csak feltételekkel, csak meghatározott időre hogy utána visszakérik ezeket a pénzeket. Ez nem csak egy ilyen partalan költekezés. Teljesen hibás ezt így beállítani. Utolsó előtti pont, Természetesen vannak makrogazdasági különbségek a tagállamok között, persze, de miről döntöttünk? Európai szemeszter, koordináció, kooperáció. Mondjuk el előtte, hogy ki hogyan képzel el a költségvetési politikát. Ez egész más álláspont most ami az Európai Központi Bankot illeti, fontos szerepet játszik ebben az értékelésben. Az utolsó pont, nagyon is támogatom a te álláspontodat. Nem lehetne elérni az a következő LKB jelentésekben a jövőről is beszéljünk. Nagyon helyes ez a megközelítés. Hova vezet az utazás? Hova megyünk? Hova visz az út? Hogyan lehet további intézkedéseket bevezetni az intézményesítéshez? Hogyan lehet a jövő felé építeni? Az LKB-nek sok embere van, akinek van jövőképe. Nem mindenki Goldman és Sachsban dolgozott, hát a legtöbb vezető szerepben ülő persze odavalósi, de hogyan lehetne világos jövőképet felvázolni a jövőben? Azt hiszem, hogy erről lehetne vitázni, legyen a monetáris párbeszéd kapcsán a mi bizottságokban, vagy ez lehet egy olyan téma, ahol valóban vitákat ösztönzünk, mert ezekre szükségünk van. Thank you. Astrid. Astrid következik. Uh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak munkájáért. Nem tudok eh, neki bizonyos pontok miatt gratulálni jelentésében, mert eh, sokszor hibázik, a kritikáját nem jó helyre irányítja. Nem akarok belebonyolódni a részletekbe, hiszen a módosítók formájában megtehetem ezt, és majd készítünk is módosítókat készítek, is. ha megengedik, egy megjegyzést azonban tennék a 27-es pontban, mi is foglalkoztatja a nők hiánya, foglalkoztatja a vagy igazgató tanácsban az LKB vezetőségével, és úgy gondolja, hogy ez valóban azt jelenti, hogy egyáltalán nem foglalkozik az LKP a nemek között egyenlőséggel. Na most, ami a kormányzó tanácsot illeti, az Európai Központi Bankok kormányzóiból áll össze. Tehát a tagállamok döntenek, nem Európa határozza meg az LKB kormányzó tanácsának összetételét. Nem az LKB jelöli ki a nemzeti jegybankok elnökét. Ha nincsenek nők, hát kérem szépen nemzeti szintéren kell fellépni. Most hallottam, elnök asszony, hogy ön, önt érdekelni, ön szeretne az Egyesült egy jegybankjának elnöke lenni. Ez nagyszerű hír. Hát tudni kell, mennyire diszkrétnek kell lennie a következő hónapokban. Hát ugye fel kell készülni arra, hogy nehogy önt azzal vádolják meg, hogy itteni pozícióját arra használja fel, hogy bekerüljön a jegybank elnöki székébe. Hát óvatosságra inteném, tisztelt elnök asszony. Nos, azt hiszem, mást is kell még tenni. Ami a női kvótát illeti, amit Reding asszony említett, Reding asszony soha nem javasolta azt, hogy az vezetőségekben, az elnökségekben milyen kvóták legyenek, akár az értékben A kvótákat a felügyeleti tanácsokban javasolta. Ott vannak is nők egyébként. Egy kicsit mások, eltérőek a társasági jogi struktúrák, a majnán innen és túl egy kicsit mások a rendszerek, a francia rendszer kicsit a napoleoni rendszert követve eltér a német rendszertől, tehát kérem szépen figyelni kell. Ö, nem lenne jó eltéveszteni a címet, ha úgy tetszik. Lehet hogy rosszul tolmácsolták, de mint azt hangzott volna el, hogy az LKB szerepét felül kell vizsgálni, azt mondta egyik kolléga. Na most hát az LKB szerepét a szerződésekben rögzítették. Tehát függetlensége, hát ez egy érinthetetlen entitás. Azt hiszem, van még tennivalónk, még azt hiszem néhány javaslatot néhány jelentésben szereplő megállapítást revidiálnunk kellene. Thank you, Sylvie. Sylvie Goulard következik. Euh, moi je voulais remercier le... Elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. El szeretném mondani, hogy Ramon sokkal kompetensebb, mint én, amit mondott ezzel egyet. Érte két megjegyzésem van. Azt hiszem, hogy talán meg kellene említeni a trojkát a trojkával kapcsolatban szólni kellene. Ez egy nagyon fontos innováció, fontos következményei vannak néhány tagállam szempontjából. Szeretném, ha a trojkát beépítenénk, én mindenképpen készítek módosítót ezzel és meg más kapcsolatban. Második pont, ami a kormányzó tanács, az igazgató tanács összetételét illeti, a két szervet meg kell említeni. Nagyon fontos, mert 2011-ben lehetett Gudrun Temple Gudrel asszonynak helyet találnia a kormányzó tanácsban. Azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez az intézmény ellentmondana az Európai Unió alapelveinek. Én remélem, hogy benne szerepel majd a jelentésben végig ez az elem is. Thank you very much. Uh, I... Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem kér szót, Marica, hogyha gyorsan összefoglalnád az elhangzottakat? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát természetesen nem tudok az összes felvetésre, kérdésre válaszolni, de azért szeretném először is mindenkinek megköszönni a megjegyzéseket. Úgy tűnt, hogy nagyon érdekes vita bontakozott itt ki a körünkben. És az világos, hogy persze vannak olyan pontok, ahol nem feltétlenül értünk egyet, de ettől függetlenül azért előrébb lehet lépni, mondjuk azokon a, azokkal a területekkel kezdve, ahol egyetértünk. Különösképpen, ami az Európai Központi Bank feladatait illeti, vagy hatáskörét illeti. Hát ugye a javaslat az, hogy erre összpontosítsunk, illetve a kondicionalitás, ez is elhangzott, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is egyetértünk mindannyian. Tehát előrébb tudunk lépni, és mindig tartsuk szem előtt a kis és középvállalkozások helyzetét, ebben is egyetértünk. Aztán a bank szerkezete, megint egy olyan elem, ami nagyon érdekes, és felmerült itt az eszmecsere során, ezt is figyelembe kell venni. Aztán Több pontot felvetettek a kollégák, például azt a tényt, hogy nem kaptunk magyarázatot, pontos magyarázatot arra, hogy mi volt a, bank motivációja, a kamat emelése, csökkentése és így tovább, hogy ezt világosabban megfogalmazta volna. Hát van, vannak helybeli korlátok, tehát ezért nem lehetett kitérni mindenre a szövegben, de lesz hely a módosító indítványoknak. Egy valami mindenki számára világos, a, mondjuk a kamatemelés hatásaira vonatkozóan az ugye mindenkinek világos, hogy mi történt, milyen következménye volt ennek. Nem volt semmifajta pozitív hatása, hanem azt a kis picike fellendülést, amit egyáltalán tapasztaltak, azt is elfolytotta, és ezért kellett aztán kor- korrigálni, és ez meg is történt ez a korrekció az eurozónában. Aztán a 13-as pont, amire itt hivatkozott az egyik kolléga, hogy a, az adóság, ami az adóság átütemezésről szól, és hogy azt mondja a kolléga, hogy nem így kellett volna megfogalmazni. Azért fogalmaztam ezt így meg, mert a, az EKB a saját jelentésében így fogalmaz, és azt mondta, hogy Security Market Programs, szó, pontosan ez szerepelt a, az LKB e jelentésében, tehát ez nem az én találmányom, hanem a, a bank saját eh, maga által készített jelentésben szerepel, szerepel ez az értékpapírpiaci program. Ezek az én eh, megjegyzéseim az elhangzottakkal kapcsolatban, és akkor még valami, ami ez csak nagyon gyorsan elnök asszony, azért, hogy eh, most itt a kollégákat tájékoztassam, tehát, hogy valahogy az áremelkedésre szembeszállni, monetáris politikát folytatni, és így tovább, és nem figyelni oda más aspektusokra, ez nem biztos, hogy a megfelelő útvonal. Nyitott, nyitva, kellene, nyitva kellene még tartani, ezt erről beszélni kéne, és ugyanez vonatkozik a felügyeleti mechanizmusokra is. és aztán a, ugye a nemzeti szintű feladatok vagy felelősség, ugye a válság korlátok között tartásában szintén egy olyan szempont, amiről beszélni kell. Zárásként, ugye mondom még egyszer, hogy nem tudok mindenkinek a felvetéseire kitérni az idő rövidsége miatt, de zárásként három dolgot akartam még mondani. Az egyik az az, hogy nagyon komolyan meg kell vitatnunk a központosítás kérdését, de hát mondom, ez minden, az összes eszmecserében elhangzott, ami, amit, elfoly, amit folytatunk. Tehát, hogy vagy ez akkor, hogy ez központi kérdés legyen, az elstabilitás az LKB feladatai körül, körében is, és hogy ez legyen az egyetlen és legfontosabb feladata ez az egyik dolog, tehát erről még vitatkozni kell, a másik pedig az LKB, az LKB-n belül a nők szerepe, illetve hogy a nők milyen pozícióban vannak, vagy vannak-e magas pozícióban. Hát ez mondjuk nem akadályozza az LKB-t a munkájának a végzésében, de az esélyegyelőségről azért szó van, az esélyegyelőséget minden szinten meg lehet valósítani. És akkor voltak még egyéb megjegyzések, ugye terminológiai eltérésekről, és így tovább. Nem hiszem, hogy mondjuk a hatástanulmány, hatástanulmányt kellene kapnunk az, az önértékelés helyett. Hát nem tudom, hatástanulmányt nem kaptunk, teljesen mindegy, hogy ezt most önkritikának, önértékelésnek vagy hatástanulmánynak nevezzük, nem kaptunk információt. Összetett a kép, illetve bonyolult ez a kép. Nyilván a növekedéssel kell segíteni a tagállamokat, tudjuk, hogy nagyon nagy a hiány, nagyon nagy az államadóság, és tudjuk, hogy sok országnál, mint például Spanyolországnál is ez a válsághoz kapcsolódik. A tárgyalások során ezt mindészben fogom tartani, és mindenkinek a rendelkezésére állok, Bárkinek, ha még további megjegyzései vannak, nagyon szívesen a rendelkezésére állok, bármivel kapcsolatban forduljanak hozzám, és remélem, hogy sikerül majd megállapodásra jutnunk a módosító indítványokkal kapcsolatban. Többen ugye már bejelentették, hogy benyújtanak ilyeneket. Remélhetőleg tudunk majd egy közös pontot kialakítani, amelynek nyomán aztán egy javaslat kialakul, hát nem biztos, hogy ezt mindenki fogja támogatni, ebben biztos vagyok, hogy 100%-os támogatottságot ez nem kap, de legalább alapvonalakban a többség támogatását megkapja. Hát nem ilyen egyszerű az LKB helyzete, mint a múltban, ezt többen is elmondták, vagy az, hogy a trojkába bevegyék az intézmények közé, és így tovább. Tehát ez már eleve olyan problémákat okozott, ami az új valóság miatt van, az új helyzet miatt, amiben találjuk magunkat, ezt az új megváltozott valóságot nem hagyhatjuk figyelmen kívül, tehát ehhez kell alkalmazkodnunk, tehát várom még egyszer a módosítókat, és mindenkinek a rendelkezésére állok. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, akkor ezzel ezt a vitát lezártjuk. A módosítók benyújtásának határideje október 25-e, November 19-én fogjuk a módosítókat megtárgyalni, és a szakbizottság január 21-én szavaz ezekről azért, hogy a februári plenáris ülésre kerülhessen a téma. Megköszönöm az előadónak, előadóasszonynak még egyszer, és a hetes napi rendi következik a szavazás a valódi, és gazdas, valódi gazdasági és monetáris unió felé. Mindenkinek adok egy percet, hogy megnézze, hogy megvan a szavazólistája, meg a szavazókártyája is és hogyha megvan, akkor kérem, hogy mindenki tegye be a kártyáját a gépbe, hogy ellenőrizzük. Bizonyára tudják, hogy itt most elég bonyolult szavazás is lehet ebből az ügyből, meg elég egyszerű is. Rajtunk múlik, nagyon sok módosító született, és azoktól a bizottságoktól is, akik véleményt írtak. Vannak preambulum bekezdések, standard bekezdések, még melléklet is van, ahol a részletes ajánlásokat megfogalmazunk, tehát igen, sok része van ennek az anyagnak, és sokszor ezek együtt vannak. Tehát például a 3, 4, 5, 6-os blokkok esetben a szöveg is ott van, meg a preambulum bekezdés, és hogyha mondjuk a kompromisszumot nem fogadjuk el, akkor ugrálunk majd ide-oda a szavazó listán, hogy az egyes darabkákról tudjunk szavazni, amit a kompromisszumos módosító lefedett. Aztán az AFKO saját kompetenciájába tartozó dolgokról is szavazzunk végig, abban a blogban, ahol ugye ez szerepel, nem, volt, nem kért senki részenkénti szavazást az AFKO szövegekkel kapcsolatban, de van olyan, ahol az AFKO szöveg kiegészíti az ECON szövegét, és nem helyettesíti. És vannak még költségvetési bizottsági kérdések is, amelyek ugye a költségvetési bizottság kompetenciájába tartoznak. Én a szakbizottság elnökével megállapodtam, hogy az 50-es szabály értelmében fogjuk kezelni ezt, mert egyszerűen nincs idő már arra, hogy ezekről még külön tárgyalgassunk egymással. Úgyhogy azt javaslom, hogy ahol releváns, akkor automatikusan vegyük elfogadottnak a költségvetési szöveget is, hogyha egy ilyen blokkot megszavazunk. Na, hát azt hiszem, hogy egyébként mindenkit erről tájékoztattak már, a koordinátorok, árnyék előadók is tudták ezt, úgyhogy gondolom senki nem ellenzi, ha így járunk el. Egy ö, ellenőrző szavazást azért tegy, tegyünk meg az elején, hogy lássuk, minden működik-e. Why is yours not mine? Because you, you mentioned didn't like Okay, all right, okay, fine. okay. Rendben. Ak- akkor a szavazás megnyitom, legyenek kedvesek. Még egy valakinek kellene. Mindenki látta a szavazatát. 38 szavazat. Jó. Készen vagyunk-e? What's Okay. Rendben. Ha készen állunk, akkor az első szavazás a hetes kompromisszum blokk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk AFKO 36. AFKO 36 Jean-Paul rendben, Avko 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36. A hármas lap alján, négyes alján, 36-os a hármas alján. A jelentéstevő támogat és elfogadtuk. Afkó 39. Mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem ellenőrizzük, hogy hogy jönnek ki a számok. Egyel több szocialista szavazónk van. Köszönöm. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom. 21, igen, 18 nem elfogadva. Afkon 40-es mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem a 21 igen, 19 nem, a többség elfogadta. Afkon 42-es mellette a 41-esről nem szavazunk. Valami miatt lef- le- lefedi a hatos blokk utolsó percben. Tehát a 41-es le van fedve a 6-osban. 40, akkor 42-es. Elnézést. Elnök asszony, nem értek egyet. Az Afkó 41-est nem fedi le az öt, a hatos. Így szerepel. There is not a single paragraph. Egyetlen bekezdésem mondja ugyanazt. Nem lehet. Marian,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 This is the IIA. We, we win the IIA uh, better in the resolution. President, if I may. It has yeah. to be This is covered by... Ezt, uh, mondja Marian Tyson, ezt az ajánlások lefedik. 4 per 3 ajánlás a parlament növekvő szerepéről az európai szemeszter keretében. Az átvetéseket elkerülendő a titkárság ide tette. Are you, do you want us to vote it? Szavazzon róla külön? Kétszer szavazzuk azt? Külön is lehet, mondja Marian Tyson. Benne van a preambulum bekezdésben, utána az ajánlásban. Roberto. Azt mondanám, hogy ez más dolog. Egy állásolás, egy általános megfontolás, tehát hogy mennyire van szükség a demokratikus legitimitásra a gazdaság irányításban. A függelék egy külön jogalkotási kérés, ez két különböző dolog. Ha, tehát el lehet utasítani, jóvá lehet hagyni, de nem szabad kizárni a szavazásból. Szavazunk róla, mondja az elnök. Azt mondja, megállapodtunk. Igen, az AFKO 41-ről fogunk szavazni. AFKO 41-es mellette? Right. Against. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, ugyanaz a többség. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Még egy emberrel többen vagyunk, köszönöm szépen. 20-18 arányban elfogadva. Afko 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afko 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum blokk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Jó, akkor ellenőrizzük a kettes kompromisszumblokkot. Right, that's carried 20. Elfogadva 28 a 11 arányban. Most pedig rátérünk az ample a 12-es oldalon található, vagy valahol ott. Okay. We now go to... Most pedig employment a 13-as oldalon van az én lapomon, az empl a, a 13-as oldal alján. Mindenkinek találta a 13-as oldal alján empl a a kettes blokk végén. Mindenki megtalálta. Jó, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. B, M B, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. M C, Próbálja ki a 13-as oldalt. Okay. I know. And then it says, then it says end of block. És ott, ott van hogy end block 2, a kettes blokk vége megtalálta. Oda van írva end block 2, a kettes blokk végén oda van írva, hogy kettes blokk vége az alatt található. Well, that's beside the point. Have you found the place? Most megtalálta? Jó, megtalálták. Nagyszerű. Akkor az M C mellett ellen tartozkodás elutasítva. D, emple D, mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Emple E, mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Emple H, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Emple I mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Kicsit kevés kéz volt. Emple I. Mindenki leadta a szavazatát? Még ketten hiányoznak, még egy valaki. Lezárom a szavazást, köszönöm, elutasítva. 15 igen, 24 nem. Emple K mellette ellene tartózkodás elutasítva. L, Emple L mellette ellene elutasítva. Emple M mellette ellene tartózkodás elutasítva. Emple N mellette ellene tartózkodás <clears throat> elutasítva. Ample O mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Ample P mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Ample Q mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Ample R mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Hármas kompromisszumblokk mellette, ellene, tartozkodás elfogadva most pedig rátérünk az AFKO 8-asra, amely a 25-ös oldalon található. Hát, sokat kell lapozni, 25-ös oldal. Az End of Block 3, a hármas blokk vége. Mindenki megtalálta? Na, tehát AFKO 8-as. Mellette ellene, tartózkodás. Kicsit meg vagyok kavarodva, nem láttam az aldésokat. Szerintem elfogadva ellenőrizzük egy kicsit. Helytelenül járunk el. Még hárman, kérem szépen. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 20 a 18 arányban. Az Empl út mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig 408-as módosító következik a következő oldalon. Látom, Viki elkeseredett küzdelemben keresi. 408. A kettes rész első oldalán található, ha mindenkinek külön részben van, kb. folytatólagosan. Nos, 408-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 409 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 410-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 411-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum blokk mellette ellene tartózkodás elfogadva. it's in the voting it's list. It's in the, voting it's in the voting list. list. It was just a mistake that we made. Oh, right. Yes. Okay. Yeah. Five, so... five pages on. Four or five pages on. Okay. Right. We're now on to... Nos, ötös oldal azt mondja, hogy blokk, négyes blokk vége. Ez egy szóbeli módosító, amelyet én nyújtottam be. El kell magyaráznom azt, hogy ezek a szóbeli módosítók az Európai Statisztikai Rendszer függetlenségére hivatkoznak, arra kért az Eurostat, hogy ezt építsen be. A jelentéstevő egyetetett ezen módosítókkal, van-e valakinek fenntartása azzal kapcsolatban, hogy itt vannak? Nem? Jó. Akkor az elnöki szóbeli egyes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, elnök szóbeli módosító kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig ALDE szóbeli módosító 1-es, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadva, de inkább ellenőrizzük. ALDE szóbeli módosító 1-es számú. oda tette vissza azokat a szavakat, hogy ahol egy európai kincstár vagy pénzügyminisztérium állítandó fel, ez egy kicsit egybeesik a tanácsi konklúziókkal. Mindenki leadta a szavazatát, még ketten lezárom a szavazást. Elfogadva 20 a 18 arányban. A de szobeli, kettes szobeli módosító, a biztosításról mellette ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, mert itt eh, azt hiszem, hogy nem mindenki egységesen szavaz. Vote's open. A szavazás megnyitom. Még egy szavazás, lezárom a szavazást, köszönöm. fogyottá válik, pontosabban 20-20 arányban elutasítva pontosabban. Most pedig eh, Ample V mellette ellene tartozkodás elutasítva, W, Ample, W mellette ellene tartozkodás elutasítva, Ample X mellette ellene tartozkodás elutasítva, Ample Y mellette ellene tartozkodás elfogadva, Ample Z mellette ellene tartozkodás elutasítva, Empl a, a mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. Büdzsé C mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. Afko 17-es mellette, ellene, tartozkodás. Nos, itt egy gépelési hiba van, a 16-os szerepel, de ez a 17-es akar lenni.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 Okay, the, the reference on the left. A baloldali hivatkozás, a baloldali hivatkozás azt mondja, hogy CB, kisB, új preambulum bekezdés az a helyes. Az AFKO 17-es a CBB az a jó ahol is az Európai Stabilitási Mechanizmus be lehetne építeni az EU jogi keretébe a rugalmassági záradékon keresztül, 352-es cikk az Európai Unió működésről szóló szerződésben az 136-os cikkeihez képest. Agree. Egyetértünk, jó. Mellette ellene tartozkodás, elfogadva. Most akkor 18-as Megint gépelési hiba, a CBC mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 10 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadva, de ellenőrizzük az akkor 10-est. Már 41-en vannak, még ketten szavazzanak. Még ketten, lezárom a szavazást, most nyomjátok, vagy nincs több lehetőség. Elutasítva, 16 igen, 21 nem. Elutasítva. Akkor 11 mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. Akkor 12 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, Akkor 13 mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadva, de inkább ellenőrizzük, mert igen szoros az eredmény. Akkor 13-as. Mindenki leadta a szavazatát? Még egy szavazat, köszönöm. 21-20 20 arányban elfogadva. Akkor 15 mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös kompromisszumblokk mellette. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk tízes oldal, ötös blokk vége, két újabb elnöki szóbeli módosító, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Empla AB mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Empla AC mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Embl AF mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Embl AD mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Embl AE mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AFKO 22 mellette, ellene, tartózkodás zavar, AFKO 22-es ellenőrzöm. Akkor 22. Az akkor 22-est ellenőrizzük. Még ketten szavazzanak, még egy, lezárom a szavazást. Op, ö, elutasítva 20-20. Afkó 20-as. Mellette ellene tartaszkodás. Elfogadva. Kompromisszum blokk 6, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos blokk vége, elnök szóbeli módosítója ötös számú, mellette, ellene, tartózkodás, Emple a G, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AFKO 31 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, AFKO 32 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, akiknek há, négy részben vannak a papírjaik, most a hármas rész következik, nem? Vége kész. Nem kell megszavazni a hármas, mert már letudtuk. Most pedig nézzük a négyes részt a négyes kompromisszumos blokkot. Memoir, so uh, yeah, okay. because this was adopted as part of block. Okay, so now we're in recitals, I see. A preambulum bekezdéseknél tartunk, vagy uh, mellékletben. Az elsőt, első részt már el is fogadtuk a négyes blokk részeként. Budget 2-esre lépünk tovább. Right, are you all with me? We now go on to Követnek még kollégák, mi lapozzunk az utolsó rész negyedik oldalára. Költségvetés Bizottság kettes módosítója mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget négyes. People are finding their way. Right, it says end of block four, and now we're on budget four. No, budget two. No, we did budget two. Did... Budget kettősről már szavaztunk, de hát uh, úgy tűnik hogy lemaradtak. Okay, I think people are confused as to where we got to. Let's go back. Azt hiszem, hogy kicsit eltévedtek egy páran, akkor a budget kettest próbáljuk meg még egyszer. Mellette tehát ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Budget 4-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Employment 3-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Kompromisszumos blokker 5-ös er blokkról nem szavazunk, mert ezt már megszavaztuk. Eredeti szövegről nem, hanem lapozunk, nem is egyet, hanem kettőt Okay? Right, this is all stuff we have apparently voted in. Erről mind-mind szavaztunk a hatos blogban is, úgyhogy tovább lapozhatunk egészen a hatos blokk vége után a kilencedik oldalon. Folytassuk az ötös, budget ötössel, az utolsó oldalon, tehát budget ötös, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk az így módosított szöveg egészéről megnyitom az elektronikus szavazást. Még hárman, még ketten, még egy valaki. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Ah, ha igen, akkor leadom, vagy lezárom a szavazást. 32 mellette, a ellene, egy tartózkodás mellett megszavaztuk, gratulálunk! Köszönöm. Köszönöm. Okay, Philip. Yeah. Uh, chair. Ügyrendi, ügyrendi javaslatom van. Sorry. Elnézést, elnézést, hiszem Mariani a szó először. Ja. Complete, please, be quiet, the rapporteur. Kérem, maradjanak csendben, az előadó asszony had kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. 32 hét arányban egy tartózkodás mellett jóval nagyobb többséget sikerült szereznünk ilyen bonyolult összetett kérdéshez, olyan kérdésekben, amelyekben a múltban jó néhányszor megosztottak voltunk. Köszönöm mindenkinek, kollégáknak, árnyékelódóknak együtt válvetve nagy erőfeszítések árán ugyan, de olyan kompromisszumokra jutottunk, amelyel egy, egy, a tanács és bizottság irányába egy nagy többséggel elfogadott dokumentumot tudunk küldeni, hiszen még csak egy jó alkotási állásfoglalásról van szó, és olyan kérdéseket szegezünk az Európai Bizottságnak, amelyel kapcsolatban jogalkotást várunk tőlük. Köszönöm mindenkinek a segítségét, a hozzájárulását, jó volt önökkel együttműködni, és mindannyian mindenki hajlandó volt engedményeket tenni annak érdekében, hogy valóban egy ilyen szilárd csomagot egy összeszedett csomagot tudjunk ilyen nagy többséggel elfogadni, főleg annak tükrében nagy eredmény az, hogy több mint 900 módosítóval volt dolgunk. Egyébként külön köszönöm a titkárságnak a kemény munkáját. Sikerült időben az október 18-ai csúcs előtt megszavaznunk ezt, ez csak annak volt köszönhető, hogy 7 nappal látéve dolgoztunk ezen a dosszién. az egész hétvégén dolgoztak, nem csak az én szakértőim, az én ti, ö, embereim, hanem az Econ titkárság is. Ezért valóban ö, mérhetetlenül hálás vagyok nekik, hiszen nélkülük erre nem kerülhetett volna sor. Nagyon remélem, hogy lesz folytatása ennek, nem marad ennyiben a dolog, mert bizony a gazdasági és monetáris unió terén vannak komoly problémáink, a válságból még nem sikerült kilábalni a bizalmat, nem sikerült még helyreállítani, a kérdőjelek még itt lógnak a levegőben. Ez a csomag, ez a jelentés is segíthet nekünk abban, hogy kilábaljunk ebből a slamasztikából, mert bizony a mi demokratikus hatáskörünkkel, felhatalmazásunkkal sokat tehetünk. Köszönjük, még többen kértek szót. Először az árnyék előadóknak adom meg szót. Werner, ne aggódj, megkapod a szót. Oh, I see. We've to add one... Uh, Sorry. Meine Abstimmungskarte. A szavazó kártyám nem működött. Ellene akartam szavazni. Kérem szépen ez vegyék fel a jegyzőkönyvbe. Ellene akartam szavazni, sajnos nem működött a szavazókártyám, gépem. Még egy ellenszavazat. Have... Akkor ebben az esetben Filip a következő. Order. Ügyrendi javaslatom lenne, elnök asszony. Ezek a kompromisszumos blokkok struktúrát termékeknek tűnnek. A jogalkotásban a következő újítás az lenne, hogy a kompromisszumos módosítók blokkjainak a blokkjairól blokkban szavaznánk comes as a surprise to me as well. Um, uh, Roberto and then, then, then Sylvie. Roberto, majd Sil Sophie, Sylvie. Uh, come Köszönöm szépen. Én az AFKO véleményének az előadójaként szeretném megköszönni Tyson asszony előadói munkáját, és a szakbizottság elnök asszonyának is köszönetet mondok, mert kiváló volt az együttműködés, az 50-es szabály nem mindig nagyon könnyű, de most minden nagyon jól és zökkenőmentesen ment, tehát köszönetet szeretnék ezért mondani. És persze mondjuk nyilván a többiekre is gondolok. Sok serpa vitte ezt a terhet, tehát végre jutottunk ideig, hogy lehessen szavazni több szakbizottságban. Most egy fontos alapot teremtettünk meg, hogy a tanács előtt készen lettünk a szöveggel. Ez nagyon fontos eredmény. Sophie. Um, yes, sure. Igen, köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani az előadónknak, aki elképesztő számú módosított tölt egy hét alatt feldolgozni, valóban minden elismerésem az övé. Ugyanakkor e, nem az előadónk a hibás, mégis nem ő az, e, annyira kevés időnk volt egy ilyen fontos témára, hogy végül nem tudtunk igazán véleményt nyilvánítani az igazán szaftos politikai részletekkel kapcsolatban. Frusztráló számomra, hogy egyrészt az Európai Unió ennyire lassan reagál a válságra. Most már három éve topunk egy helyben, és aztán kapunk egy hetet, hogy ezzel a kérdéssel zöldekre vergődjünk. Hát így nem lehet komoly politikai állásfoglalásra helyezkedni. Nem volt témánk, időnk arra, hogy komoly témákat kivesézzünk. Ez nem az előadó hibája. Ő valóban rugalmas volt, de frusztrációnak szerettem volna mindenképpen hangot adni. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Valóban szoros volt a menetrend, de hát valamit tennünk kellett. Az Európai Tanácsülés előtt kellett volt értelme elfogadni ezt a jelentést. A plenáris ülésen jövő héten még lehet ezen csiszolni, de néha a, a, egy kevés is több, mint a semmi. moi je voulais... Én csak köszönetet szeretnék mondani Mariannak és a kollégáknak, akik részt vettek ebben a munkában konstruktív légkörét, a felelősségteljes légkörét köszönetet mondunk, mindannyian ebben munkálkodtunk. Sofia késésre beszélt, tehát a parlamentnek ki kellett fejteni a legerőteljesebb álláspontját a tanácsal szemben, nagyon erős az álláspontunk, és köszönöm szépen a néppártnak, hogy elfogadta azt, hogy beépítsen egy szociális paktumot ebbe a csomagba, mert most először beszélünk arról, hogy legyen szociális pillére egy valódi GMO-nak. Thomas Mann, then Werner. Thomas Mann és Werner. Én Intfeld asszonyt támogatnám. Nagyon nehéz a helyzet, mert alapvetően ilyen csúcsugrálást folytattunk. Hát ez egy elég dolog. Most, hogy egyetem hallathassuk a hangunkat, valami embertelen sebessége működtünk. Marian hihetetlen munkádért köszönet jár. Egy olyan történet az, ahol nem tudjuk, hogy minden rendben van-e. Azt mondjuk németül, hogy egy forró tűvel öltötték össze ezt a munkát. Ez nem a Marian hibája, hanem annak az oka, hogy bekerülünk ilyen vágtába. Azt hiszem, hogy több lehetőséget kell adni, hogy elgondolkozunk arról, mit is csináltunk. Szerintem nem volt annyira optimális, mert ilyen nem a te hibád, nagyon szépen köszönöm a munkádat. Végül háromszor el kellene gondolkoznunk az eredményen. Werner, utána Sven. Én Intvált kolléganőt támogatom. A szöveg valóban nagyon gyorsan készül, de csak angolul van meg. Azt mondta az elnök asszony, hogy a csúcs találkozó előtt kellett ezt eh, végrehajtani. Én abból indulok ki, hogy a plenáris ülés dönt a végső szövegről, nem pedig a bizottság egy mentum, amelyet nem olvashatunk el anyanyelvünkön, ezt a bizottság tárgyalási alapnak nem használhatja. A plenáris elé kell kerüljön, a plenáris pedig a csúcs találkozó után lesz. Sven? Először is szeretnék köszöntet mondani Marian Tysonnek, valóban fontos, hasznos munkát végzett. Ezt kell legelőször elmondani, rengeteg módosítóval volt dolga, és úgy tűnik számomra, mintha ezek teljesen újak lettek volna ezek a kérdések. Meglepve hallottam, tapasztaltam ezt, miközben évek óta tárgyalunk erről már. Álláspontunk régóta változatlan ez ügyben, ezért lehetett ilyen gyorsan megállapodni, hogyha teljesen új dolgok lettek volna, akkor ez nem lett volna nem lett volna lehetséges. A hozzászólások egy részéből az világult ki, mintha teljesen új dolog lenne ez a válság, pedig hát nem erről van szó. Nyugodjunk meg, kérem, mert demokratikus szempontból Werner Langennel egyetértek, a plenárisra kell kerülni ennek, ott kell az előszavazásnak megtörténnie. Ugyanakkor az Ekon szakbizottság az a hely, az a helyszín, ahol a parlamenti képviselők között a legnagyobb szakértők ülnek, és az AFKO szakbizottsággal valóban ilyen szorosan együttműködni, ez mindig jó jel és fontos jel. Ugyanakkor a tanácsüléseken, például a bankunió is bármikor az éjszaka közepén napirendre kerülhet egy kompromisszumos szöveggel, mi pedig eh, ugye eh, jelentéstervezetet tárgyatunk, így módosítok, úgy eh, kompromisszumok, és így tovább, és, így tovább. Na szóval delegitimizálni a munkánkat, mi hetekig tudunk ezzel foglalkozni, és hogyha ennél lassabban akarunk reagálni, akkor az egész válságkezelésből kimaradunk. A parlament joggal reklamált, hogy a tanács munkáját a partvonalról kellett tétlenül néznünk, a kispadról passzív szemlélőként. Hetek óta dolgozunk ezen, köszönetet tartozunk Mariannak, és örülök, hiszen láthatjuk most már, hogy ennyi módosított is milyen gyorsan meg lehet emészteni, fel lehet dolgozni. Köszönjük még egyszer. This is just a taster for things to come ízelítő abból, hogy mi lesz majd még, Jean-Paul. Először is én is gratulálok Mariannak ehhez a nagyszerű munkához, és nagy munkához sok időbe telt. Nem tudom, hogy pár napról volt csak szó, azt hiszem. Végül is több dosszéban azt hiszem túl lassú a parlament, és azt hiszem, hogy hitelünket veszítjük a tanácsos szemben. Ez alkalommal együtt, Máriánnak hála, betartottuk az időt, a határidőt. A jelentés elkészült, megértem Vernet, nem a plenáris elé került, azt mondta, hogy a plenáris elé kell vinni, de azt gondolom, hogy a csúszálkoz előtt sikerült a jelentést itt elfogadnunk. Ez a szöveg nagyon fontos. Azért, mert időben érkezünk. Van hatásunk. Vagy nincs hatásunk, ez a kérdés. Szerintem a politikai kérdést kell föltenni, hogy megtudjuk, hogy felgyorsulva, sietve, jó munkát végezve, szerintem valódi befolyást tudunk gyakorolni. Az a kérdés. Vagy pedig, hogy ez a dokumentum, ez a jelentés mégis azt hiszem, hogy az esetleges politikai vita, ami kialakul, az majd azt mondja, hogy nem mondják el nekünk, hogy mindig késik a parlament, nem tudnak megegyezni, hogy el kell ö, utasítani a közösségi módszert. Önök azok, akik nem tartják be határidőt, és ö, emlékeztetni kell azt, hogy ö, mi az állampolgárokat képviseljük, minket közvetlenül ők választanak meg egyetemes szavazással. Azt hiszem, hogy ennél a nagyon fontos dossziénál azt hiszem, ha jól értem néhány kollégám frusztrációját, hát valóban valódi politikai csatát kell folytatni, valódi csatát, hogy megnézzük, hogy valóban, amikor a parlament fontos munkát végez, meghallgatással lele, meghallgatja a tanács, vagy nem. Ha nem hallgat meg minket a tanács, akkor azon kell elgondolkozni, hogy ebből a helyzetből milyen konklúziók vonhatók le. Köszönöm. Marianne, yes, of course. Marianne, igen, a tiéd az utolsó szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, én értem a frusztrációjukat, de egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy egy demokratikus folyamatot fejezünk itt be. Nagyon keményen dolgoztunk rajta, a, még a nyári szünet előtt is, nem csak a szünetben. Elkészítettünk egy dokumentumtervezetet a titkársággal együtt, a szakbizottság titkárságával együtt, és ide mindent belevettünk, amit csak tudtunk. Én remélem, hogy ugye az, a nyári szünet utáni első meghallgatáson a kérdéseinkre azért választokat is kaptunk, megvártuk a meghallgatás eredményét, benyújtottuk a jelentést, és tényleg minden, ami az állásfoglalásokból kiderült, amelyekről eddig szavaztunk, az ide bekerült, semmi új nincs ebben, a bankunióról persze elmondhatjuk, hogy újdonság, és akkor közben a kritika ért bennünket, mert hogy nem kellett volna, nem szabadott volna megelőlegeznünk függőben lévő jogalkotási dossziékat, hát megpróbáltuk ezt nem megtenni, sok mindent ki kellett törölni ö, emiatt. De ugye beszéltünk arról is, hogy legyen egy állásfoglalás minden olyan témában, amely nem új, nem új, amelyről már tárgyalt ez a ház, és ezen kívül semmi más. A kollégák persze frissíthették, finomíthatták ezt, elmondhatták, hogy nem értenek vele egyet, vagy kiegészíthették, és így sikerült ezt a demokratikus folyamatot még egyszer végigvinni, és azt mondhatnánk, hogy most jelen pillanatban a parlament üzenete ez lenne a tanácsnak. Nagyon kemény munka volt ez, de most legalább ez megvan. Aki el akarta olvasni, annak valóban nagy erőfeszítésre volt szüksége, de azért voltak, akiknek sikerült, nem is kevesen elolvasták az egészet, e, hozzánk fordultak, és azt mondták, hogy vegyük ezt ki, tegyük azt be, és így tovább. Tehát tényleg a részletekre odafigyeltek. Ez azt jelenti, hogy, hogy el tudták olvasni. A rendelkezésünkre álló időkeretek alatt ennyit tudtunk teljesíteni e, ezt választottuk, ugye, ahogy elnök asszony is mondta, ugye megvolt a vita az elején arról, hogy most mit is tehetünk ennyi idő alatt, hogyha ilyen rövid idő áll a rendelkezésünkre. Úgy döntöttünk, hogy ezt az utat választjuk, és ennek megvolt az oka. Ha a parlament valamit mondani akar, akkor azt időben kell megtennie hogyha azt mondjuk, ugye, hogy jaj, nincs időnk, nincs időnk, de közben tudjuk, hogy a júniusi csúcs után majd megszületik egy dokumentum, ugye, a négy elnöktől, ami a monetáris unió jövőjéről szól, tehát hogy azt mondjuk, hogy nincs időnk júniustól október közepéig arra, hogy vitázzunk és szavazzunk, hát akkor valami nem stimmel. Persze, hogy a probléma az nem csak ez, tudom, hogy a fordításokkal is késések vannak, néha egész egyszerűen nem lehetséges időben megkapni a többi nyelvi változatot. Tehát én nem tudok mit tenni, csak mindenkinek köszönetet mondok, mert nagyon jól tudtunk dolgozni a szakbizottságban, ez most jó a parlamentek, és jó az állampolgárainknak is, mert az állampolgáraink nem azt akarják látni, hogy állandóan küzdünk és vitatkozunk, hanem azt akarják látni, hogy mi a parlament véleménye, és itt van, hogy miben értünk egyet. Elnök azt, hogy most akkor befejezzük a munkát, megköszönöm mindenkinek még egyszer, és lezárom az ülést. A következő ülésünk az hétfőn lesz, október 22-én Strasbourgban. Természetesen este 7 órakor kezdünk majd.